magyar tolmácsolást? Nem lehet? Lehet hallani? Igen, a kollégámat nem hallják. Jó, elnézést, akkor valamit teszünk. Mint tudják, tegnap este, e, tehát pontosan hétfőn és kedden volt az ECOFIN tanács. Nyilván vissza fog térni erre a kedves vendégünk, hiszen az ECOFIN tanács ülésén nagyon fontos témák voltak, mint például az áfa kérdése, vagy a héja, ha úgy tetszik. Aztán a illetékes biztos Kovács László jelenlétében is folytatunk tárgyalásokat. Hmm, nyilvánvalóan nagyon fontos az a kérdés, hogy az ÁFA reform kérdése hogy is áll, de aztán a másik pedig, hogy mi a helyzet a banki ágazattal, a banki szektorral. Jó lenne persze, hogyha a bank középpiac is jól működne, hmm, nyilvánvalóan azért kockázatokkal is járhat az új struktúráknak a átalakítása. Olyan struktúrák, amelyeknek lényege az, hogy izolálják azokat a toxikus vagy káros hatásokat, ahogy nevezte őket Almónia biztos úr. A cseh parlament gazdasági bizottságának elnökét üdvözlöm körünkben, és Lorenzo Biniz Mágét is eh, üdvözlöm körünkben. Önök jól tudják, hogy rendkívül sok részt vesz, sokszor részt vesz a munkánkban, mint az Európai Központi Bank végrehajtó bizottságának tagja, és ezen belül is az eurozóna kérdéseivel foglalkozik, Ugyanakkor eh, lehetőségünk lesz arra, hogy megkérdezzük őt, hogy eh, milyen feladatok várnak rájuk, mik a következő lépések, főként a felügyeleti kérdésekben 2002 óta az Európai Központi Bankban leírta valahol egy kis sarokban, hogy valamilyen módon nagyobb feladatot kellene vállalni, ami a felügyeletet illeti, a tagállamok azért ebben nem mindig értenek egyet, az európai földrajz egy kicsit nehézen szervezhető, és látjuk, hogy a válság idején ilyenkor megváltoznak az álláspontok, az emberek elgondolkodnak a kérdéseken, és ezért ebben a kérdésben lépünk előre. Barroso elnök úr, Segdelházier és más tagokkal együtt fel fogják venni azt a kérdést, hogy milyen szerepet szálljunk az Európai Központi Banknak a felügyelet kérdésében. Ahogy elmondtam tegnap, munkánk jelen van a websájtunkon, az ennek a szakbizottságnak a websájtján. Az anyag angolul van, és én arra kérem önöket, hogy nézzék át azokat az összefoglalókat, amelyeket elkészítettünk, csak angol nyelven vannak. A szakértőink készítették ezeket az anyagokat és ezek az újraindítási tervekről szólnak, illetve a um, banktámogatási tervekről, ezek intellektuális eh, gondolatokat tartalmaznak, hogy milyen módon összehasonlíthatóak, és milyen módon érvényesülhetnek ezek a tervek az európai koordináción belül, két stratégiát figyelembe véve. Az európai stratégia nem volt igazándiból a helyzet magaslatán, úgy, ahogy sokan szerették volna. Én kedves társelnök úr, arra kérném őt, hogy vezesse be a délelőtti munkát, majd átadom a szót a miniszter úrnak két előadó itt van körünkben, vagy miniszter úr, önnek eh, el kell mennie, ugye, a délelőtt végelőtt? Akkor én azt javasolnám, hogy tegyük lehetővé, hogy a miniszter úr... Eh, ensuite, euh, nous donnerons la parole à M. Binismag. Cher co-président. Merci. Euh, vážená euh, pani... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves Berez asszony, tisztelt miniszter úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy önökkel közösen vezethetem ezt az ülését, önnel, tisztelt asszonyom, ezt a az ülést társ elnökölhetem. Első alkalommal van az, hogy az EU soros elnöke a cseh köztársaság, és én először veszek részt egy ilyen fontos ülésen, és hát elnézést kérek előre, ha ne talántán ügyetlenkedem, hiszen először elnökölök egy ilyen ülést. Beszélhetek csehül, élek is ezzel a lehetőséggel, és remélem, hogy a tolmácsolásnak köszönhetően mégis kölcsönösen megértjük egymást. Ezt szeretném mondani önöknek, hogy a pénzügyi világ, a gazdasági világ nagyon is szorosan összefüggnek egymással amikor 2007 végén USA-ban az első jeleket tapasztalhattuk a pénzügyi világ válságáról, amikor kiderült, hogy a pénzügyi világ nem százszázalékosan stabil, és hogy nagy problémák fenyegetnek bennünket. Nos, hát 2008-ban sajnálatos módon be is következett a krach a banki szektorban, a bank világá, bankok világában, is. sajnos átterjedt ez a betegség a részvénypiacokra, nagy bizonytalanság alakult ki, és a kormányok különböző megközelítéseket választottak ennek a problémának a megoldására. Ugye vannak nézeteltérések a közgazdászok és politikusok között. Persze ez lehetséges, hogy érthető is, hiszen van olyan ö, közgazdász, aki azt mondja, hogy Ciklikus fejleményekről, ciklikus jelenségekről van szó, tehát a ciklikus jelenségeket nem lehet igazán megfékezni. A politikusoknak persze nehéz a helyzetük, hiszen ha úgy tetszik, valamit tenniük kellene, legalábbis pozitív várakozásokat kell úgymond gerjeszteniük. Tehát ez egy nagyon fontos elem a pozitív elvárások, vagy pozitív várakozások, a remények keltése hogyha a jobb és a baloldal között megállapodás születik a módusz vivendéről, arról, hogy hogyan is kell eljárni ebben az ügyben, akkor szerintem politikai siker, ha már valamiben meg tudunk állapodni. Szerintem a pozitív várakozások, ha úgy tetszik, a légkör csitítása nagyon fontos eredmény. Aztán megfelelő eszközöket be is kell vetni, amelyek Persze minden kormány esetében más eszközök, ez persze logikus is, hogy például a cseh köztársaságban elmondhatjuk azt, hogy az országot a pénzügyi válság nem sújtotta annyira keményen, de a gazdasági válság, a recesszió minket is elért. A banki válság kevésbé tehát de nem szeretnék olyan témákról szólni, amelyekre nyilván felkészültek, tisztelt miniszter úr. Én igazából zárnám is gondolataimat, soraimat is. Mindenképpen örülök annak, hogy itt esetleg egy pár közös konklúziót is meg tudunk fogalmazni. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, cher euh, co-président. Je vous propose euh, d'intervenir. Köszönöm szépen, kedves társelnök úr. Én arra kérném önt, hogy amikor úgy gondolja, akkor szóljon hozzá a kérdésekhez. Köszönöm, miniszter úr. Az ECOFIN elnöke is egyben. Köszönöm, hogy itt van, köszönöm, hogy jelen van, és majd később megadom a szót, illetve most adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra is, hogy itt lehetek önök között ezen a mai rendezvényen, és hogy önökkel közösen eszmét cserélhetek erről a témáról. Nagyon sajnálom, hogy nem sok időm van, nem sokára el kell hagynom önöket, el kell utaznom, de hát a parlamentünkben nagyon fontos témák kerülnek napirendre, és ezek érintik a pénzügyminisztert, tehát jó magamat. És Sajnálom, mert lehet, hogy nem is találkozunk még egyszer mostanában, de hát minden esetre néhány megjegyzéssel élnék a pénzügyi piacok helyzetéről. Ugye egyik eh, cél a cseh soros EU elnökség részéről, hogy kidolgozzunk egy megfelelő banki felügyeleti rendszert európai szinten. Ha úgy tetszik, nagyon is instabil időszakot él meg mindenki, vagy korszakot, nagyon fontos megnézni, hogy mi történt pontosan, és miért alakult ki ez a helyzet, mert csak hogyha valóban megértjük, hogy mi, mi miért történt, akkor találunk csak ki utat ebből a helyzetből. Nagyon fontos tehát az okokat megtalálni. Azokat az okokat, amelyek az instabilitást okozták. Több tényezőnek köszönhető ez a helyzet, ugye, ha úgy tetszik, kialakult a pénzhiány, illetve a hitel szakma vagy ágazat túlságosan felvirágzott, ha úgy tetszik, túlságosan nagy ö, dimenziókat öltött alul értékelték a hitel kockázatokat, illetve nem igazán tudták sokan felmérni, hogy a pénzügyi termékek növekedése milyen komplex hatásokkal jár a gazdaság egészére nézve. Aztán a mostani válság minden régiót, minden ágazatot érint. A likviditás csökkenése a piacokon és néhány prociklikus elem például a számviteli törvények kérdése, a felügyeleti kérdése, az eladósodás problémái oda vezettek, hogyha úgy tetszik, nagyon nehéz volt ezt a helyzetet fenntartani. Ezért omlott össze a pénzügyi piac. A meglévő korábbi struktúrák nem váltak be. Tehát valóban kihívások elé nézünk, az Európai Uniónak meg kell ragadni az alkalmat arra, hogy koordinált megközelítést dolgozzon ki ebben a kérdésben. Csak közös fellépéssel tudjuk a célt elérni. Éppen azáltal, hogy a pénzügyi válság hatásait a pénzügyi intézetek kvázi átadták a reálgazdaságnak, nos hát ez újabb kihívást teremtett. Ide tartozik például az is, hogy a pénzügyi piacok az új államkötvényeket fel tudják szívni magukba, ha úgy tetszik, fel tudják dolgozni ezeket. Ez egy új kihívás a banki vagy a pénzügyi világ számára. De öm, szükség van arra, hogy folytassuk a munkát. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a koordináció megerősítés érdekében az EU szintjén, illetve globális szinten is. Közösen kell fellépni annak érdekében, hogy ismét helyreállítsuk a pénzügyi világba vetett bizalmat. Ez nagyon fontos a pénzügyi piacok stabilizálása szempontjából. A válság következtében teljes bizalmi válság alakult ki. Ezt a válságot akkor tudjuk feloldani, ha helyreállítjuk a bizalmat. Pénzügyi piacaink és nemzetgazdaságaink egyre szorosabban fűződnek egymáshoz. Tehát, ha úgy tetszik, a gazdasági helyzet esetében E, valóban csak a globális koordináció a megoldás kulcsa. Ez nem azt jelenti, hogy Európa várja ki, míg a nemzetköziek úgymond megtalálják a varázsformulát, nem, nem, ellenkezőleg meg vagyunk győződve arról, hogy Európa vezető szerepet játszhat több területen. Tehát, ha úgy tetszik, líder vezető pozíciót ö, foglalhatunk el ebben a kérdésben. Persze az a kihívás merül fel, hogy a megoldás nem szabad, hogy Európa nyitottságát veszélyeztesse, nem szabad, hogy a protekcionizmusnak teret engedjünk, vissza kell utasítani. Mert ez a protekcionizmus csak súlyosbítaná a helyzet. Egyetlen lehetőségünk, alternatívánk az együttműködés, a globális mércék, a kölcsönös elismerés, a nyitott piacok alapján kell tehát együttműködnünk. Ez a fő üzenetünk nem csak az EU-ban kell ezt megvalósítani, hanem amikor a nemzetközi partnerénkkel folytatjuk a tárgyalásokat, akkor is ezeket kell szem előtt tartani. Éppen ezért kormányfőnk és az EU soros elnöke rendkívüli kormányképviselői találkozót szervezett meg, hogy en, ezen a magas rangú szinten is minél előbb fellépjünk a protekcionizmus ellen. A G20-as a lehető legjobb fórum egy ilyen nemzetközi fellépés számára. A G20-ak novemberi első találkozójuk során tavaly egy cselekvési programon dolgoztak ki. Rövid, közép és hosszú távú intézkedéseket foglal magában, amely a nemzetközi pénzügyi felügyeleti rendszer javítását célozza meg április másodikán lesz egy további G20-as találkozó. Négy munkacsoportot fogunk ott felállítani. Ezek a munkacsoportok egy új pénzügyi szolgáltatási felügyeleti rendszeren dolgoznak majd. A cseh EU elnökség arra törekszik, hogy közös álláspontot dolgozzon ki minden EU tagállam nevében, és ezzel a közös állásponttal megyünk majd el a G20-ak találkozójára. A célunk az, hogy a G20-ak találkozóján valóban közös álláspontot dolgozzon ki, tehát minden EU-s tagállam álláspontját figyelembe veszük, hogy valóban ugye az Európai Parlament véleményét is szeretnénk magunkkal vinni, hiszen önökkel is folytathatunk konzultációkat, annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsunk ki már most belátható az, hogy az áttekinthetőség, az átláthatóság mindenképpen javítandó, hogy tetszik, robosztusabbá kell tenni a pénzügyi világot vagy ágazatot új felügyeleti szabályok által és könyvviteli szabályokkal, intézkedésekkel. Itt arról van szó, hogy javítani szeretnénk a pénzügyi intézetek javadalmazási rendszerét, és az OTC piacokat is meg kell erősítenünk. Ugye ezek a célok, amiket említettem, meg vannak tehát a célok, a prioritások, amelyeket meg kell, pontosabban nem minden prioritás határoztunk még meg, ezeket kell meghatározni. Nagyon fontos a hosszú távú megközelítés, mert a felügyelet minősége sokkal fontosabb, mint hogy mennyi változtatást kívánunk végrehajtani. Tehát itt nagyon is bonyolult technikai, szakmai kérdésekről van szó, és ezeket nem lehet elhamarkodottan megoldani. Tehát nem a sebesség számít, hanem a minőség. Az a baj, hogyha elhamarkodott döntéseket hozunk, akkor gyakran nem kívánatos következményeket vannak ezek maguk után. Remélem, hogy erre emlékezni fogunk, amikor sok jogalkotási javaslatról döntünk, amelyek itt vannak az Európai Parlamenttel közösen megtárgyalandó napi rendek között. A cseh elnökség fő célja az, hogy minden erőnkkel megállapodást hozzunk létre a tanács és a parlament között 2009. április végéig, mint eh, pontosan három kiemelt területen lenne egy hitelminősítő intézetekről szóló rendelet, a biztosító társaságokra vonatkozó szabályok, illetve a magántőke követelményekről szóló irányelv. Ez a három kiemelt téma foglalkoztat bennünket. E, igazából a hitelminősítő intézeteknek van a leginkább hatása nem csak az európai, hanem a világpiacra nagyon jó lenne olyan szabályozást találni, amely jól működik. Ugye globális ágazatról van szó a hitelintézetek esetében. Összetett a kihívás, rövid az idő, mégis reméljük, hogy sikeresen le tudjuk zárni ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy nagy kihívásokkal nézünk szemben. Pontosabban van egy másik nagyon fontos téma, a biztosítási, biztosított társaságokra vonatkozó nemzetközi szabályozás. Nagyon fontos, hogy minden kompromisszum megfelelő felügyeleti lehetőséget is tartalmazzon. A CRT szintén egy nagyon fontos kérdés, tehát eh, mi hiszünk abban, hogy az Európai Parlamenttel eh, erről a módosításról hamar meg tudunk egyezni. A munka ezen a három területen nagyon fontos a CRD, tehát a, mm, a magántőke irányelv pontosabban. Ami a határokon átnyúló euró kifizetéseket illeti, nos ezzel a témával is foglalkozunk, a tanács megállapodott egy általános megközelítésben, amely a bankok és a pénzügyi szolgáltatók számára jobb biztonságot garantál, az egységes, a SEPA, az egységes euró kifizetési térség létrehozásával konszenzus alakult ki a tagállamok között, de ez nem volt könnyű elérni ezt a konszenzus. Nagyszerű lépés volt ez előre, és remélem, hogy ezt az áttörést a tanácsban is úgymond tudjuk majd kamatoztatni. De a cseh elnökségnek partnereivel nem csak jogalkotási, hanem politikai kérdésekkel is foglalkoznia kell. Ha úgy tetszük, tetszik, mindenképpen meg kell néznünk, hogy milyen hiányosságok merülnek fel a szabályozásban. Nagyon fontos, hogy az ECOFIN tanács által elfogadott menetrendet és az Európai Csúcs találkozó által elfogadott alapelveket megvalósítsuk. Nagyon fontos tehát a pénzügyi intézetek és szolgáltatások megfelelő szabályozása. Nagyon fontos a szabályozás kérdése, erről már ugye szóltam. Továbbá nagyon fontos a pénzügyi felügyeletek struktúrája is. Az európai pénzügyi, pénzügypiaci vagy banki felügyeleti szabályozás egy Larozier úr által vezetett munkacsoport központi témája, úgy tetszik, feladata. Február végéig el kell készüljön ennek a munkacsoportnak a jelentése, és remélem, hogy nagyon is intenzív hozzájárulásra számíthatunk ehhez a témához, mert széles körű vitát kell folytatnunk, és eh, ha úgy tetszik, minden érintett aggájait figyelembe kell venni. Az informális ECOFIN tanácsnál Prágában szeretnénk ezt a kérdést ismét napirendre tűzni. Öm, aztán a felügyeleti rendszer reformjáról van szó tehát, a lámfalusi bizottságot is meg kell erősíteni, szeretnénk úgynevezett felügyeleti kollégiumokat felállítani fontos egy olyan felügyeleti rendszer létrehozása, amely az Európai Központi Bankok rendszeréhez hasonló európai rendszer, vagy esetleg létrehoznánk egy európai bankfelügyeleti ügynökséget. Ezek a témák nagyon fontosak, nem szabad elfeledkeznünk a mélyebb problémákról. Tehát eh, igazából, ha úgy tetszik, ezek is központi témák. Három kérdésről van szó. Először is, hogy lehet megfelelő harmonizációt megvalósítani a pénzügyi szolgáltatások területén. Itt igazából a felügyelet szabályozása is nagyon fontos. Garantálni kell azt, hogy legyen jogi keret, amely garantálja a pénzügyi stabilitást, az új struktúrákat is támogatni kell, amiket szeretnénk létrehozni. Aztán hogy lehet az egyes tagállamok felügyeleti rendszerét úgy garantálni, hogy az európai szinten bekövetkezett változásokat ezek a nemzeti hatóságok is tudják követni. Azt hiszem, hogy a stabilitás megerősítése szempontjában nagyon fontos a cseh elnökség szerint az, hogy harmonizáljuk a felügyeleti keretet. Jelenleg nincs egységes rendszer a felügyeleteknél, nincsenek szankciók sem, minden tagállam más filozófiát képvisel a banki felügyelet területén. Mm, és a szabályok nemzeti jogrendben való ültetésénél is vannak különbségek. Ezek a ö, különbségek egyfajta szabályozási önkényhez is vezethetnek. Éppen ezért mindenképpen ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy konkrét eredményeket érjünk el a mostani tárgyalások során. Persze tudjuk, hogy nagy kihívás elé nézünk, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nem lehet elkerülni a hatékony intézkedéseket, és a harmonizáció a kulcs. Másodszorban a válság bemutatta, hogy a kezelés, a pénzügyi stabilitás érdekében, ha úgy tetszik, nem felel meg tehát a jelenlegi válságkezelő rendszereink nem állják ki az idő próbáját, illetve a válságok próbáját. megfelelő szabályokra van szükség, de hát nem csak a szabályokra, hanem arra, hogy ezeket át is ültessük a gyakorlatban. Ezen kívül azt a kérdést is föl kell tenni, hogy jogszabályaink megfelelő keretetet, keretet képviselnek-e a válságkezelés számára, ideértve az intervenciókat, illetve az aktívák transferét. A válság azt is bemutatta, hogy milyen fontos szerepe van a hatékonyságnak a tagállamokon belül. A saját felügyelet szétdarabolása ugyanúgy veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, hogy talán jobban, mint az EU szintű felügyelet szétforgácsolódása. Mint önök is látják, nagyon sok komplikált kérdés még nyitva maradt, és sajnálatos módon ugye még ezekre nem várhatóak egyszerű válaszok ezekre a bonyolult kérdésekre, és kompromisszumra sem hiszem, hogy azonnal számíthatunk, de meg vagyok győződve arról, hogy a felügyeletről szóló vita nagyon is hasznos lesz, és az ECOFIN tanács áprilisban remélem nem az egyetlen lehetőség lesz, ahol a miniszterek erről a kérdésről tárgyalhatnak mert a téma nagyon fontos, fontosabb annál, mint hogy csak egy jelentésben vagy egy fórumon foglalkozzunk vele. Folyamatosan kell folytatni a vitát erről. Szeretném tehát megismételni, hogy az EU mostanában aktívan dolgozott azon, hogy koordináltan lépjen fel a pénzügyi válsággal szemben. Sok mindent elértünk már, ha úgy tetszik, a tavalyi ősz legsúlyosabb időszakát túléltük már, tehát hogy új kihívások alakultak ki. Ha úgy tetszik, a pénzügyi stabilitást kell garantálnunk, ebben tavaly októberben megállapodtunk, és ha úgy tetszik, a rossz aktívák esetében mi a tennivaló, ezen is el kell gondolkozni. Ez nagyon-nagyon bonyolult téma, éppen ezért szorosan együttműködünk a bizottsággal és az Európai Központi Bankkal. Az a fontos, hogy az ilyen aktívákat lehető legjobban tudjuk felmérni, értékelni, és hogy arra összönözzük az érintett intézeteket, hogy vegyenek részt az ilyen értékelési folyamatokban. Nagyon fontos tehát, hogy gyorsítsuk fel a folyamatban lévő vitákat, a gazdasági és pénzügyi helyzet stabilitásánál minél előbb eredményt kell elérni. A cseh elnökség nem gondolja, hogy egyoldalúan saját álláspontját kívánja keresztülvinni, nem a soros cseh elnökség igazságosan kívánja levezetni a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy olyan kompromisszumot találjunk, ami mindenki, minden szám, mindenféle számára kielégítő, engedjék meg, hogy zárásképpen néhány politikai megjegyzést is tegyek. Ezekben a kérdésekben nem csak az a kockázat veszélyeztet bennünket, hogy a GDP csökken, a foglalkoztatás aránya csökken a globális válság következtében, hanem azzal is szembe kell néznünk, hogy hogy saját politikai döntéseink, és esetleg nem mindig kívánatos eredményekkel járnak. El kell kerülni persze ezeket a nem kívánatos jelenségeket. A közvélemény mit is vár tőlünk? Intézkedéseket természetesen, amelyek a helyzetet javítják, de nem szabad úgymond áltatni az embereket. Nem szabad, hogy hamis illúzióba ringassuk őket. A közvéleménynek nem szabad azt elmondanunk, hogy mi minden problémára megtaláljuk a gyógyírt. E, azt sem szabad mondanunk, hogy majd mi megoldjuk az összes gazdasági problémát hosszú távon. Ö, hosszú távú fenntartható növekedés nem lehet garantálni. A gazdasági élet olyan, hogy ciklikus jelenségekkel ö, tarkított, tehát ezekkel szemben nem lehet egyértelműen hosszú távon fellépni. Nem szabad, hogy túlzott várakozásokat keltsünk az emberekben, hiszen akkor a csalódás még nagyobb lesz a kommunizmus idején úgy gondoltuk, hogy még az időjárás is mi majd meg tudjuk változtatni. Hát ma már rájöttünk arra, az időjárás nem tudjuk megváltoztatni, kísérletet tehetünk arra, hogy minél jobban fellépjünk a válsággal szemben, enyhítsük a válság következményeit, de úgy tetszik, a válságot nem tudjuk teljesen feloszlatni és eloszlatni. Mint említettem, szintén nagyon fontos, hogy fellépjünk a protekcionizmussal szemben tehát a válsággal. A válság következtében az emberekre egy olyan nyomás nehezedik, aminek következtében valahol követelik a protekcionizmus. Úgy gondolják az emberek esetleg, hogy ez megvédi őket. De el kell mondanunk az embereknek, hogy a protekcionizmus súlyosabb következményekkel jár, mint a gazdaság ciklikus jelenség csoportja. Nyitott és igazságos kereskedelemre van szükség. A protekcionizmus kárhozatra ítélne bennünket. Nagyon fontos, hogy saját döntéseink mellett ki tudjunk állni a szabályozás területén is. Egyszerűen sok-sok időt kell szentelnünk ennek a kérdésnek, Bevezetőben is említettem, hogy javítani szeretnénk a szabályozás rendszerén. Rendkívüli lehetőségünk van, arra, hogy most a válság következtében bekövetkezett változások során javítsunk a szabályozás rendszerén, persze már holnapra ezt nem tudjuk megoldani, hiszen ha így járnánk el, nagyobb kárt okoznánk. Tehát, ha úgy tetszik, az evolúciót követve kell eljárnunk, nagyon óvatosnak, körültekintőnek kell lennünk. Itt nem lehet a revolúcióról szó, forradalomról, csak evolúcióról. Az elmúlt évek arra mutattak rá, hogy elhamarkodott döntések a gazdaságpolitikában csak újabb károkat okoznak. Éppen ezért, ha úgy tetszik, nem szabad semmit sem elhamarkodottan elintéznünk. Azt hiszem, hogy a hatások most is károsak lennének, mert az elhamarkodott intézkedések hatásai. Mint említettem, közösen kell fellépni, az evolúciót kell szem előtt tartani, és nem szabad, úgymond, fejvesztve forradalmi intézkedéseket foganatosítani. Tehát nem szabad, hogy túl sok költséget rójunk a jövő generációkra. A kormányoknak persze korlátozott lehetőségeik vannak, kiváltképpen a költségvetési politika területén, és minden ö, közféra által bevezetett intervenció vagy intézkedés, ha úgy tetszik, azt is jelenti, hogy ennek az árát majd a gyermekeink és unokáink fizetik meg. És persze nem tudjuk őket megkérdezni, hogy egyetetenek -e ezzel. Nincsen likviditásunk, kölcsönpénzünk van csak. Éppen ezért döntéseiknél mindig gondolnunk kell a kockázatokra is, amelyek a gazdasági válságból adódnak. Gondolnunk kell a jövő generációira rót költségekre, mármint ami a közadóság, az államadóság finanszírozását illeti. Nem szabad, hogy a mai államadóságét a jövő gyermekei fizessenek meg. Mindenkinek, minden hivatalnoknak, minden közigazgatásban dolgozónak tudnia kell, hogy mindenki halandó, és utánunk újabb generáció következnek. Minden esetre az a célom, hogy önökkel szorosan együttműködjek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszter úr! az előadást. Nagyon világos volt, nagyon világos volt, hogy mit érintett, milyen témákat érint az ECOFIN elnökeként, és látjuk azt, hogy milyen feladatok várnak erre az elnökség, a soros elnökség alatt. A szabályaink szerint én most azt javasolnám, hogy adjuk meg a szót két nemzeti parlamenti tagnak, és aztán az európai parlamenti tagoknak, a nemzeti parlamentek részéről még nem jelentkezett senki, az Európai Parlament részéről már megvannak a jelentkezők, tehát arra összenezem önöket, hogy jelentkezzenek. 10 óra 30-kor a miniszter úrnak el kell mennie, és ezért inkább koncentráljuk az ő előadására. Az első kérdést az olasz alsóház részéről Gianfranco Conte. Parancsoljon. Jó napot kívánok! Néhány megállapítást szeretnék tenni a pénzügyi válság következményeit illetően. A reálgazdaság a hatást egész Európában érezhetjük, és emiatt az Európai Unió egy paradox helyzet előtt áll. Egyrészt egyensúlyba tartani, egyensúlyba kell tartani a pénzügyi egyensúlyt, Ugyanakkor ezzel a központ irányítás és a szabályozással lehetetlené teszik a tagokszágok számára, hogy olyan sürgősség intézkedéseket hajtsanak végre, melyeket szeretnének. Ez egy fájdalmas élmény, és nagyon nagy változást okoz az elméleti paradigmákban azok a gazdaságok, amelyek kézműves iparágokat tartottak fönn, úgy tűnik, hogy jobb helyzetben vannak, mint mások. Ez Olaszország esete például. Nem úgy, mint azok az országok, amelyek inkább a pénzügyi szolgáltatásokra helyeztek a hangsúlyt. Olaszországban a rendszer kevés tökeigényes, egészen eddig ezt úgy gondolták a szakértők, hogy ez egy hátráltató tényező, ugyanakkor ebben a válságos helyzetben lehet, hogy ez pozitív lesz hogyha összehasonlítjuk más államokkal, más országokkal, az államadóság magas, ugyanakkor alacsony a magánszemélyek eladósodása, és magas a magánszemélyek megtakarításai. Ez a megállapítás nem elégséges, ugyanakkor látjuk, hogy a gazdasági válság mindenkinek leckét jelentett. Nincsenek kibúvók. Egy szilárd és folyamatos növekedés nem csak azt nem csak egy, szek, egy ágazatra lehet építeni. Egy olyan ágazat, mint a bank a szektor, amelyik nagy növekedést tesz lehetővé rövid időn belül, ugyanakkor bizonytalan tényezőkre támaszkodik. ahhoz, hogy elindítsuk a gazdaságot új fent, úgy gondolom, hogy el kell vágni azokat a szálakat, amelyek a régi rendszert erősítették külön a termelések kell helyezni a hangsúlyt, és nem annyira a pénzügyi szolgáltatásokra. Lássuk csak, milyen hatásokat tapasztalunk. Lecsökkentek a gépkocsi vásárlások magánszemélyek részéről. És ez azért van, mert a pénzügyi források a lakosság számára már nem állnak rendelkezésre a tagállamok számára nem szabad mással törődni, csak a banki szektorral. Tehát nem szabad támogatásokat, esetleg bújtatott támogatásokat nyújtani bizonyos iparágakra, amelyek nehéz helyzetben vannak. Tehát ezért szükség van arra, hogy egy közös európai pénzügyi politikát dolgozzunk ki, és ebben az esetben azt látjuk, hogy nem igazán világos a közös európai politika. Szükség van a koordináció koordinálásra, nagyobb koordinálásra és adó ügyekben is, ahogy az Európai Biztostól hallottuk. Annak érdekében, hogy a különböző nemzeti rendszerek közötti verseny eh, aláássa a növekedést és a foglalkoztatást. Nagyon sok akadály van még. Látjuk, hogy nagyon töredezett a kép európai szinten, közösségi szinten még nincsenek világos, egyöntetű és széles támogatást élvező kezdeményezések jó magam is személyesen megtapasztaltam. Az elmúlt szeptemberben Párizsban, és ott beszéltünk az adóügyi harmonizációról közösségi szinten, és azt látjuk, azt tapasztaltunk, hogy politikailag lehetetlen ezt elérni, nem csak a társasági adót illetően, de még a az áfa, a héja rendszerek, a héja mentességi rendszereknek az összehasonlítása is nagyon nehéz. Kedves kolléga, kérem, rövidebbre zárja mondandóját. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen megfelelő módon kell, tehát a felügyeleti feladatokat ellátni. Nem csak általánosságban kell ezt el leírni, hanem pontosan, világosan, nem úgy, mint ahogy a lámfalusi ö, rendszerben szerepel. Megfelelő ö, opciókat kell megjelölni, és megfelelő kivételeket világosan. Annak érdekében, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. A reformnak a reform előtt megfelelő cél kell, hogy legyen, amelyik társadalmilag elfogadott egész Európában, mindenki számára. Zárásképpen azt mondom, hogy biz biztosítani kell a megfelelő hitel rendelkezésre álló hiteleket, hogy hitelekhez jussanak az emberek, meg megfelelő módon fel kell tőkésíteni a bankokat, ugyanakkor ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy a helyükön tartsuk azokat a banki vezetőket, akik korábban nem láttak el megfelelően a feladatokat. Köszönöm szépen! Én úgy látom, hogy ez az első felszólás nem tartott tiszteletben semmilyen szabályt, és ez már szabály alakult, de a többi felszólalót arra kérném, hogy tartsa be az időket, hogyha azt akarjuk, hogy valóban hasznos legyen ez az ezmecsere, azt hiszem, hogy ez lenne a lényeg. Az Európai Parlament szabályait kell alkalmazni, és ez azt jelenti, hogy két perces felszólalás rendelkezésükre. Köszönetet mondok előre a nemzeti parlamentek eh, képviselőinek, hogy betartják ezt a szabályt. A lett eh, parlament képviselője beszél most, és majd utána Ferreira asszony az Európai Parlament részéről.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 képviselő úr az elnök, tehát Litvániából jöttem, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nagyon boldog vagyok, hogy a miniszter úr kihangsúlyozta azt, hogy nem szabad elkapkodni a dolgokat annak érdekében, hogy a gyermekeink és az unokáink ne érezzék a negatív kihatásokat a jövőben. Azok, akik létrehozták azt a válságot már most eh, is eh, negatív dolgokat tettek a gyermekeink és unokáink számára. Tehát egy konkrét javaslati csomagot kell benyújtani. Márciusban, áprilisban ugyanis tudnunk kellene, hogy mit akar javasolni majd az ECOFIN. Tehát eh, nagyon jó volna, hogyha a miniszter úr elmondaná nekünk, hogy nagyjából mit is akarnak majd benyújtani. A magunk részéről Litvániában mi megéreztük a hatásokat, a hitel feltételek egyre nehezebbek, hiányzik egy párbeszéd, és ez azt teszi lehetővé, hogy a kis országok helyzete, mint például Litvánia helyzete, nehéz válik. Tehát nálunk a recesszió ilyen kihatásokkal jár. Mi tökéletesen tudjuk, hogy miért dölt össze a rendszer, de a társaságok, amelyek felelősek voltak azért, nem szenvedtek el semmilyen szankciót. Úgy gondolom, hogy egy világrendszert kell alkotni, egy határokon átnyúló szabályozással, ugyanis el kell kerülni az, hogy a tőkét kivonják bizonyos országokból, áthelyezzek más országokba alacsonyabb adók kedvéért. Ezek reális problémák, és az Európai Uniónak valamilyen javaslattal kellene előállni annak érdekében, hogy ezzel ellen harcoljunk. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban ez világos lesz. Természetesen Litvánia volt, elnézést kérek. Elisa Ferreira két percet kap. Elisa Ferreirának mondom, hogy ő volt az újraindítási csomag felelőse. Um Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy megjegyzésem lenne, és három kérdésem a miniszter úrhoz. Először is a megjegyzéssel kezdeném. Én is inkább az evolúciót támogatom a revolúció a forradalommal ellentétben de hogyha nem elegendő a pénz a forradalomhoz, a megfelelő időben nincsenek jó megoldások, akkor nehéz a fejlődés is. Az első kérdésem, az elnökség mit tervez tenni annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet megoldja, a, sem a polgárok, sem a vállalkozások nem kapnak hiteleket. Az ECOFIN tanács terveze további intézkedéseket megvalósítani annak érdekében, hogy koordinált menedzsment valósuljon meg. A második a felügyeletek kérdése. Szeretnénk biztosítani azt, hogy a szolvenci aktus megvalósuljon. Fontos, hogy a felügyeleti rendszert megreformáljuk. A Solvency kettes aktus keretében hogyan lehet folytatni a lámfalusi folyamatot? Larozier úr is erre szeretne építeni. Hogy látja a soros elnökség mindezt? illetve a Vandenburg jelentéssel összefüggésben mi a vélemény a soros elnökségnek? A következő G20-ak találkozóján az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet tölt majd be tudná kettő vagy három alapvető célt megragadni, amelyekre az Európai Unió törekedni fog ezen a találkozón. Az adóparadicsomok elleni küzdelem szintén érdekelne. Köszönöm szépen. A következő csoportban az Ausztrák delegáció, a francia delegáció és Margarita Sztergevicsoté, az Európai Parlament képviselője. Ausztria következik. Elnézést kérek, de nem kaptam meg a neveket a kollégáknak. Mondom, hogy talán érdemes lenne bemutatkozniuk. Köszönöm. Volkán Simbeknek hívnak. Az osztrák parlament elnöke vagyok, a gazdasági tanács elnöke, és szeretnék csatlakozni a miniszter úr megjegyzéseihez, ami azokat a kiadásokat illeti, amelyeket majd a gyerekeink fognak megfizetni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a fiatalok jövőjébe beruházni. Két területet ragadnék ki, az egyik az oktatás területe, hiszen a világpiacon csak és akkor lehetünk miniszter úr sikeresek, hogyha a gyermekeink és unokáink megfelelő képzésben vehetnek részt, és ekkor lehetünk csak is sikeresek gazdasági szempontból. A második pont, az összes tagországnak részt kell venni abban, hogy a foglalkoztatási politikát erősítsék. Ausztriában kiszámoltuk azt, hogy egy munkanélküli és egy rövid munkaszerződés az egy-három arányban tekintendő. Éppen ezért nagyon fontos a belső piacokat fenntartani, hiszen minden egyes munkanélküli nem fogyasztó továbbá, és ezzel a gazdaságot gyengítjük. Köszönöm. Madame, euh, pardon, Monsieur Didier Migaud, de la délégation française. Mm, Franciaország, Didier Migaud. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány kérdésem lenne a miniszter úr részére. Egyben meg is köszönöm az előadását, de még mindig volnának még olyan kérdések, amelyeket nem érintett. A válság emberi tényezőkből gyökeredzik. Bizonyos egyensúlyokban, bizonyos viselkedési módokban. Én úgy gondolom, hogy megfelelő módon kell tehát eljárni. Támogatom őt abban, amit mondott, mégpedig, hogy milyen veszélyes lehet a protekcionizmus, és milyen eh, kísértésekkel járhat a protekcionizmus eh, az országok számára. Ugyanakkor el kell mondani, hogy mi is a protekcionizmus, és fel kell vetni a kérdés, hogy milyen döntéseket hozhat egy tagállam a jelenlegi helyzetben. És annak érdekében, hogy ne legyen egy cselekedésképtelenség, vagy ne legyen egy eh, harmonizált cselekvési terv hiánya. Ez az ipari voluntarizmus, amelyet néhány tagállam jelzett, ez talán a következménye annak, hogy hiányzik egy kezdeményezés, eh, egy közös kezdeményezés európai szinten. Tehát talán szükség lenne nagyobb pragmatizmusra európai szinten, hmm, olyan reakciós terveket kellene dolgozni, mint amilyeneket láttunk az Egyesült Államokban, vagy más országokban, ugyanis nemzetközi verseny is van, és ezért mindenképpen versenyképességünket meg kell tartani. A hozzászólásában nem érintette az adóparadicsomok kérdését, sem a banki adóparadicsomok, sem a jogi adóparadicsomokat. Szükség van arra, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, de látjuk, hogy bizonyos térségekben vannak olyan területek, amelyek nem szabályozottak, és eh, amennyiben ezek még fennmaradnak, akkor bármilyen intézkedést hozzunk, igazán csekély hatással lesznek. Milyen szándékai vannak a cselnökségnek az ilyen jellegű ö, adóparadicsomok ö, szemben? Köszönöm szépen Margarita Szerkevicsent. Köszönöm szépen, elnök asszony. Litvániát képviselem. Mesi mūsų gerbiamo tarybos atstovo ir Centrinio banko atstovo į tokį faktą. Köszönöm szépen az elnökségnek, köszönöm szépen a cseh miniszter úrnak és a Európai Központi Banknak a képviselőjének a jelenlétét. Mint ahogy önök tudják, különböző országokban határokon átnyúló tevékenységek vannak. Ami a likviditási kérdéseket illeti, az Európai Központi Bank csak azokkal csak azokkal a bankokkal, leányvállalatokkal foglalkozik, amelyek európai területen dolgoznak. A brit központi bank kizárólag csak azokkal a bankokkal foglalkoznak, amelyeknek székhelyük az ország területén van. Tehát nincs módunk arra, hogy más országokban lévő anyavállalatokkal foglalkozzunk. Ami a segényújtási csomagokat illeti, a az országok nemzetközi pénzügyi intézetekhez fordulnak. Nincs egy európai szintű ilyen jellegű intézmény. Az Európai Központi Bank azt teszi, ami a tud. Mi a periferiális európai országok azt teszük, amit tudunk az Cseh köztársaság jelenleg az Európa Tanács elnökségét vezeti, és meg kell találni a megoldást ahhoz, hogy egységesebbé tegye az európai banki szektort, megerősítse az európai bankszektort, és ugyanezzel a, a foly, az európai fogyasztók bizalmát is növelje. Köszönöm szépen. Miniszter úr, megkérhetném önt, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és utána esetleg egy második fordulót is elindítunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megpróbálom legalábbis részben megválaszolni az elhangzott kérdéseket. Kérdezzük a kedves hallgatókat, hogy most már hallani ebből a mikrofonból. Rendben. Köszönjük az olasz kolléga felvetéseire re- reagálva, ami a pénzügyi gazdaság, a pénzgazdaság és a reálgazdaság közötti kapcsolatokat illeti nagyon jó lenne természetesen, hogyha a két terület közötti kapcsolatokat meg lehetne oldani, de ez nem lehetséges. Az egyik terület hatással lesz a másikra. Ezeket nem lehet elkülöníteni szigorúan egymástól. Az emberi szervezetben is minden szervnek egészségesnek kell lenni ahhoz, hogyha a működést biztosítani akarjuk. Nincsenek más lehetőségeink, mindegy, hogy én személy szerint erről mit gondolok. Azt gondolom, hogy ez egy olyan cél, amelyet Európai Uniós szinten a tagországok sem tudnak megoldani. Amit azonban meg kell oldanunk, és amire törekednünk kell, ezt meg is oldható, az pedig az, hogy a gazdasági politikáknak a tagországokban közösen rögzített eh, elvek alapján kell fejlődniük. A csosoros elnökség többször utalt már az abszolút átláthatóság elvére, az állami támogatásoknak tisztességes versenyre. Nem szabad olyasmit tenni, ami a szomszédot károsítja. Közös normákat és szabályokat kell rögzíteni. Az egyensúly felbomlását pedig helyre kell állítani. Az Európai Bizottság természetesen nagyon fontos szerepet játszik, és én volnék az utolsó, aki azt mondaná, hogy a bizottság kompetenciáit meg kell nyírbálni ezen a téren. Én nem gondolom, hogy ezt kéne tennünk. Fontos a tisztességes verseny, az átláthatóság, az állami támogatások területét közös szabályok alapján érvényesíteni. Azt gondolom, hogy ez az egyetlen realista, megvalósítható megoldás. Egyébként a litván kollégákkal is csak egyet tudok érdeni, ami a felügyeleti szabályozásokat illeti, erre ki is tértem, ami pedig az újra tőkésítést illeti, az aktívákat, ezek mind-mind olyan problémák, amelyek a vita során már korábban is felmerültek. Nagyon nehéz az adófizetőknek megmagyarázni azt, hogy ők miért kell, hogy támogassák a pénzügyi piacokat választani kell a két rossz között, ez a nagy helyzet most, és látni kell az érem másik oldalát is, ez ugyanis a teljes összeomlás lenne. A két rossz közül a kevésbé rosszat kell választanunk. Szeretnék egy példát adni. A cseh köztársaság egy hasonló 1979-1980 hasonló döntéssel állt szemben, és annak idején is a, kevesebb, a kisebbik rosszat választottuk, nem kellett újra tőkésett a bankokat, és a két rossz közül a kevésbé rosszat választottuk. Nagyon nehéz ez a döntés, nagyon nehéz az értékelés, és nagyon nehéz előre látni azt, hogy minek lesz majd kevésbé káros következménye az emberekre. Ami a litván kollégák megjegyzéseit illeti, konszolidálni szeretnénk a közpénzeket, illetve a költségvetéseket, az ECOFIN egy közös kötelezettségvállalást fogadott el, az összes pénzügyminiszter fel szeretné gyorsítani az állami költségvetések konszolidálását, ami pedig a koordinációt illeti globális szinten. Ez a szakértői csoportok feladata, a G20-ak feladata, ezek a tárgyalások már folyamatban vannak, jelenleg nem tudok végleges álláspontot bemutatni önöknek. Fontos, hogy ezt a közös álláspontot be is mutassuk majd a G20-ak találkozóján. Európának vezető szerepet kell betöltenie. Én hiszek abban, hogy az Európai Unió igenis vezető szerepet tölthet be ebben a témában. Ami a tevő asszonyt illeti, illetve az ő megjegyzését, mit tehet az ECOFIN annak érdekében, hogy a cégek és a polgárok hiteleket kapjanak? Az ECOFIN nem tehet semmit, ennek érdekében ez nemzeti hatás körbe tartozik. Az ECOFIN-nek azonban biztosítania kell azt, hogy a szabályokat mindenki betartja, és senki nem károsítja meg a szomszédokat, illetve a szomszédos országokat. A rossz hitelek felvételével közös szabályokra van szükség, közös eljárása, egy fair, tisztességes a rossz hitelek, illetve adósságok megoldása érdekében fontos, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. Ez az a koffein feladata. Nem tudunk forrásokat generálni, természetesen nem tudunk ilyen forrásokat felhasználni, a beavatkozásra, a pénzügyi rendszerekbe való beavatkozás érdekében, és az egyes tagországok esetében sem, ami a szolvencia kettőt illeti. Én világos véleménnyel rendelkezek erről a témáról, de egy tagországot képviselek, a cseh soros elnökséget képviselem, természetesen kompromisszumra kell törekedni, és megpróbálom a saját érzésémet visszaszorítani, és a kompromisszum érdekében mindenki érdekeit figyelembe venni. Meg fogom próbálni egy felkompromisszumot kidolgozni a tanács és az Európai Parlament, illetve a tagországok között. Ami a szabályozókat illeti, A felügyeletek, a felügyeleti hatóságok, a felügyelők szerepe szintén tükröződni fog majd a végső kompromisszumban. Először is a szabályozókat nemzeti szinten integrálni kell, és utána kell tovább lépni európai szintre. Amikor az európai szintről beszélünk, ezek a hatóságok széttöredezettek nemzeti szinten, Éppen ezért ez hasonló, amikor építkezünk, nem lehet elkezdeni az építkezést felülről lefelé. De lehet, hogy önök más véleményem vannak. Köszönöm szépen az osztrák kollégák véleményét is. Én önökkel teljes mértékben egyetértek. Azt gondolom, hogy igenis az oktatásba, képzésbe kell beruházni, a költségvetésből is, hiszen csak akkor váltunk versenyképesekké, hogyha nagyon jól képzett szakembereink vannak a francia delegált reakciójára. A következőket szeretném mondani. Ami a protekcionizmust illeti, azt gondolom, hogy a protekcionizmus az állami beavatkozás logikus kis testvére. Amikor a közpénzeket felhasználjuk, beavatkozunk ezen a módon, akkor egyértelmű, hogy az adófizetők felelősségre vonnak bennünket, hogy mire használjuk fel az adókat. Mindenki a saját nemzeti érdekeit akarja érvényesíteni, a saját nemzeti gazdasági érdekeit. Ez azonban akadály is lehet, Ez azonban nagyon populista megoldásá is válhat, és a politikusok számára nem mindig népszerű megmagyarázni azt, hogy az ilyen típusú megközelítés egyenes út a zsákutcába. Azt gondolom azonban, hogy igen, igenis meg kell magyaráznunk azt, hogy ez nem megoldás. Egyetlen Európai Uniós tagország sem tud megélni a saját gazdasága alapján, igenis rászorul másokra, nem tud csak a saját fogyasztóiból megélni. Fontos tehát, hogy az emberek érdekeit figyelembe vegyük. Ami az adó paradicsomokat illeti, helye van ennek a megjegyzésnek. Megállapodtunk abban, hogy egyik tagország sem köthet megállapodást a kettős adóztatás érdekében, amennyiben, hogy amennyiben nem tartják eh, figyelembe az 56-os cikkeit, hiszen ez rögzíti az adatcserét és az adatátadási kötelezettséget. Azt gondolom, hogy ezen a területen is sikerült nagyon jól előrelépni, ami az információhoz való hozzáférést életi. Az adóparadicsomok témája nagyon fontos lesz majd a g 20 találkozóján. Négy szakértő csoport dolgozik majd, az egyik ezek közül az adóparadicsomok témáját fogja taglalni, és a közös európai álláspontot igyekszik kialakítani erről az ügyről. és partnereinktől is világos véleményt várunk majd. Ami a lengyel delegáltat illeti az Európai Központi Bank, az Eurózóna bankja, azok az országok, amelyek nem tagjai az Eurózónának, saját nemzeti bankokkal rendelkeznek, Mondtam valami rosszat, vagy helytelent? Az én hibám, elnézést kérek. Elnézést kérek, javítja magát a miniszter úr, lengyelt mondtam, pedig litván képviselő szólalt fel, tehát az eurózónára visszatérve, nem igaz az, hogy azok az országok, akik tagjai az eurózónának, ők benne vannak ebben a dologban, a többiek pedig ezen kívül állnak, ez nem igaz. A fizetésképtelenség Magyarországon, Lettországban minden egyes eurózónán belüli ország kifejez, kifejezte szolidaritását. Az esetek után a Nemzetközi Monetáris Alap is tőle az összes európai ország kért segítséget, még pedig együtt az említett problémák megoldása érdekében. A Nemzetközi Monetáris Alap segítkezett, a másik részét a segítségnyújtásnak pedig az Európai Uniós tagországok fizették. És ez a kölcsönös segítségnyújtás, a szolidaritás jó példája. Tehát nem tudok egyetérteni azzal, hogy vannak olyan országok, akik az Európai Unió peremén találhatóak. Lettország és Magyarország példája nagyon jól mutatja azt, hogy a szolidaritás minden egyes tagországgal szemben érvényesül. Köszönöm szépen, ugyanazt a szabályt fogunk követni most, mint amit tegnap. Tehát két eh, nemzeti parlamenti képviselő, aztán egy eh, európai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen miniszter úrnak a válaszokat. Akkor most következik a ciprusi delegáció, Papadopoulos úr és Peterson úr a svéd delegáció nevében, és Vandenburg asszony az Európai Parlament képviseletében. Parancsoljon! Kiria! Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ε, Κύπρου. Ήθελα να πω ότι... Nos, azt szeretném mondani, hogy a tapasztalatunk a válságban az, hogy a reál gazdaságot valóban érintette. Ebben a tekintetben a turizmusban alkalmaztunk intézkedéseket, bizonyos dolgokat valóban tettünk de tény az, hogy néhány ország olyan programokat indítottak el, hogy megmentsék a bantok, bankokat, amely felrúgja a verseny szabályait. És azzal a veszélyel nézünk szemben, hogy ez az európai felépítményt most összedöntjük. Szeretném tudni, miniszter úr, hogy mennyiben lehetséges az, hogy legyenek közös modellek, ami az felügyeleti felépítményt, struktúrákat illeti. Hamarosan lesz a G8. Nos, azt hallottuk, hogy mit mondott Merkel eh, kancellárasszony is. Ő arról beszél, hogy legyen egy csúcs gazdasági miniszterek szintjén. De mivel hogy mi nem tudtunk létrehozni a saját felügyeleti szervünk Európában. Minden országnak van egy saját felügyeleti szerve, és senki nem akar engedményeket tenni. Hogyan lehetséges harmonizált, koordinált intézkedéseket bevezetni, amelyek mentesek mindenféle protekcionizmustól? Hogyan lehet ezt beépíteni egy akcióterben, amely közös és mindenki által elfogadott? Köszönöm szépen. Svéd delegáció nevében Peterson úr, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány svéd tapasztalatot szeretnék önökkel megosztani, hiszen nagyon fontos az, hogy helyes, jó helyen legyen a megfelelő személy, aki dönt, döntést hoz nagyon nagy szerencsénk volt, a 90-es években volt egy nagy banki válság, és az úgynevezett Reichsbank, a Birodalmi Bank vezérigazgatója a dolgozott a minisztériumban és a világbankban is, és voltak megfelelő tapasztalatai. A többi érintett és sok tapasztalattal bír. Ez nagyon-nagyon nagy előny volt Svédország számára, hogy volt már egy ilyen tapasztalat rendszerünk. Ami a pénzügyi válságot illeti, hogy a pénzügyi válság megoszt bennünket, vagy összehozza bennünket az EU-ban. Nos hát, ami, ami a garanciákat illeti, inkább megosztó hatású volt ez a pénzügyi válság, hiszen néhány ország elszigetelten lépett fel, és az azzal a kockázattal járt, hogy tisztességtelen versenyhelyzetek alakulnak ki ami a protekcionizmus és az állami támogatást illeti. Svédországban is van sok tapasztalatunk, 70-es évekre visszanyúlóan. A 60-es években a hajógyártó ipar nagyon is nagy válságon, szerkezet átalakításon ment át, és állami támogatással sikerült lábra állítani a hajógyártás ágazatát, illetve a szerkezet átalakítást elérni. Ma a hajóipar kvázi eltűnt. Tehát ha úgy tetszik, annak idején olyasvalamiben investáltak, ami mára már eltűnt teljes mértékben. Tehát ami az állami támogatási rendszereket illeti, nos hát eh, gondoljunk csak arra, hogy ne, köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Vandenburg asszony, köszönöm szépen elnök asszony. Üdvözlöm Káluszek urat itt a parlamentben. Itt vagyok, itt vagyok, erre tessék. Örülök, hogy ismét találkozunk. A kérdésem, nos, természetesen a felügyeletre vonatkozik. Talán tudja, hogy ez az egyik veszőparipám, a felügyelet kérdése. Azt hiszem, hogy ő nem létette a La Rosière csoportot. Két hét múlva bemutatja majd jelentését az Európai Unió számára. Az én kérdésem igazából az, hogy mi lesz a Rosier munkacsoport következménye. Hiszen ön kulcsfontosságú szereplő ebben az értelemben, hiszen ön vezeti a tanácsot. A svéd utód elnök csapattal közösen. Nos, hát valamit, valóban valami tartós struktúrát kellene kihozni ebből a Larosier munkacsoportból. Tehát azt szeretném öntől hallani, hogy önöknek mi a terve, hogy a Larozier munkacsoportot mi követi majd. Sajnálatos módon mi, mint parlament, hát ha úgy tetszik, májusban lejár a mandátumunk, és hát egy pici időbe telik, mire újra elkezdünk dolgozni az új ciklusban, ami a G20-as találkozó előkészítését illeti és a nemzetközi fejleményeket, ezzel kapcsolatban szeretném hallani az ön megjegyzéseit, azzal kapcsolatban, hogy amit Gardner bemutatott most az USA-ban, az USA terveiről ugye tudunk egy kicsit, nagyon sok bírálat érti a Gardner terveket. Azt mondják, hogy túlságosan gyengék ezek a tervek, nem elegendőek. Azt gondolom, hogy talán Európának valóban, mint ön is említette, a globális vitában is vezető szerepet kellene játszania. Tehát önnek milyen ambíciói vannak, ez ön szerint milyen ambícióink legyenek? Köszönöm szépen. Miniszter úr, kérem válaszoljon ezekre a kérdésekre. Tudom, hogy el kell menni, és tudom, hogy nagyon siet. Parancsoljon. Dobrá, na první otázku, co se týče mezinárodní. Nos, ami az első kérdést illeti, a nemzetközi felügyeleti rendszert, de nemzetközi modellt, nemzetközi felügyeleti modellt, ami életén. Nos, hát a G20-as találkozón felül fogjuk vizsgálni ezt a nemzetközi rendszert. Természeten most, természetesen most nem tudom előre bocsájtani az ott elhangzottakat. Ugye beszélnek testületekről, felügyeleti szervekről. Az EU-ban vannak ilyenek. Globális szinten is elképzelhető lenne egy ilyen felügyeleti kollégiumrendszer kialakítása. Én azt hiszem, hogy az, hogyha megerősítjük a nemzetközi valuta alap szerepét, nos hát megerősítjük szerepét, mint a megfelelő kockázat, elemzés és kockázat közlés szempontjából szerintem nagyon érdekes. Tehát, de nem hiszem, hogy elképzelhető az, hogy nemzetközi felügyeleti hatóságról beszélhetnénk. Ez azt hiszem, hogy nem e, aktuális. Az EU szintjén sincs ugye még, tehát azt hiszem, hogy ez nem elképzelhető. Tehát e, azt hiszem, hogy egy nemzetközi felügyeleti szervről nem lehet most beszélnünk. Ami a svéd képviselőt kép, illeti az ő kérdését, nagyon szépen köszönöm neki, hogy elmondta a tapasztalatait. Köszönöm a kiváló együttműködést, hiszen az önök hatóságaival együttműködünk, hiszen ugye Svédország veszi majd át tőlünk a soros elnökséget. Borg úr valóban nagy tekintély, és rendszeresen kikérjük a véleményét, mert számunkra nagyon fontos az együttműködés ami a költségvetési pénzügyi konszolidációt illető, ugyanazt az álláspontot képviseljük, mint a kedves svéd kollégák. Nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy a válság megosztotta volna az EU-s tagállamokat, nem, nem, konszenzusra törekszünk. Hát persze vannak különbségek, eltérő nézetek, vélemények. Néhány ország kiemeli a költségvetési expanziót, van olyan ország, ahol arról szólnak inkább, hogy nagyon fontos a költségvetési fegyelem. Ez a vita mindennek a fénytanácson felmerül, hasonló módon, ami a szabályozást illeti ezzel kapcsolatban is, vagy ami az adókat illeti. Az adózás esetében sem százszerzelékos az egyetértés a tagállamok között az ECOFIN tanácsban, de pozitív fejlemény az, hogy mindig, vagy legalábbis majdnem mindig sikerül mindenki számára elfogadható megoldást találni, közös nevezőt, ha úgy tetszik. Ami Vandenburg asszony kérdését illeti, Elnézést, majd később mondja a miniszter úr. Nos, hát ami a Larosier csoportot illeti, már említettem, Voltak már előzetes kommentárok, amelyek még a jelentés előtt felrepedtek. Ezek nem annyira tetszettek nekem ám. Szerintem várjuk ki a munkacsoport munkájának végeredményét. És majd azután kövessünk vitát ezzel kapcsolatban. De hát nincsenek meg az eredmények február végén kapjuk meg a munkacsoport jelentését, tehát amikor meg lesznek majd ezek a jelentések, akkor a cseh elnökség bevezeti majd az erről szóló vitát. Ez a vita. Majd nyilván a svéd elnökség égisze alatt is folytatódni fog. Nem hiszem, hogy a mi elnökségünk alatt sokkal többet tudnánk szervezni, mint egy politikai vitafórumot, tehát nem tudok arról beszámolni, hogy lenne elképzelésünk arról, hogy hogyan folytatná munkáját ez a munkacsoport. Áprilisban Prágában lesz egy fórum, ahol nem csak a pénzügyminiszterek lesznek jelen, hanem a központi bankok elnökei is. Ez mindenképpen közös téma a pénzügyminiszterek és a központi bankok elnökei számára. Mármint a Lerozier munkacsoport jelentése. Az ECOFIN tanácsban májusban is szeretnénk még ezt a kérdést rendet űzni. És uh, megfelelő konklúziókat kell majd megfogalmazni. Elnézést kérek, nem tudok most erről többet szólni. Nem is tudom előre vetíteni, előre bocsájtani, hogy mi lesz a végeredmény, de most hát a helyzet az, hogy elkezdjük a politikai vitát, lesz egy informális ECOFIN tanácsülés áprilisban, ahol beszélni fogunk erről, Kísérletet teszünk majd egy menetrend kidolgozására, részleges konklúziókat is kívánunk majd megfogalmazni márciusban. És a svéd elnökség folytatja majd ezt. Köszönöm szépen, miniszter úr, az ECOFIN elnöke. Nagyon sok kérdés maradt még, de ezt egy következő találkozóra kell elhalasztani, vagy itt, vagy Prágában. Köszönöm szépen, hogy velünk volt a délelőtt során, és sok bátorságot és sikert a cselnökségnek. Én is köszönöm szépen a figyelmüket, amelyet nekem szenteltek, és mindannyiunknak sok sikert kívánok, hiszen erre igazán szükségünk van a szerencsére. Chers collègues, je vous propose d'en passer... Euh, Kedves kollégák, akkor azt javasolnám, hogy térjünk át a mai délelőtt második részére. Köszönöm szépen Vigis Máginak, hogy eh, Binis Mági úrnak, hogy részt vett a az előzőekben, és meghallgatta a beszédet az imént, ezért látja, hogy mivel mi aggasztja az európai parlamenti képviselőket és a nemzeti parlamentek képviselői, tehát mint az Európai Központi Banknak a képviselője, az ön vélemény és ön álláspontja igen fontos és meghatározó az európai közösség szempontjából, és ezért át is adnám a szót. Uh, thank you. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a rendezvényre. Nagy örömömre szolgál, hogy szólhatok önöknek. Az Európai Unió felügyeleti és szabályozói építményéről szeretnék eszmét cserélni önökkel erről a nagyon is érdekes témáról ebben a nagyon nehéz időben. Ez egy olyan téma, amely nagyon is érdekli az Európai Központi Bankot, és persze az állampolgárokat, az adófizetőket is Európában. Erre kell állítani ugye a pénzügyi piacokba vetett bizalmat. Ezért nagyon fontos szerepet játszik az intézményünk, és garantálni kell a bizalmat. Ez egy egyik lételemünk, vagy bármilyen felügyeleti rendszernek a létjogosultságát a bizalom garantálása jelenti. Most, hát mit szeretnénk elérni? Meg kell határoznunk a jelenlegi szabályozási rendszer és felügyeleti rendszer gyenge pontjait. Ezen kell elgondolkozni, azon is, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. A legkövetkező G20-as találkozón április másodikán idén központi téma lesz ez, hiszen nemzetközi megállapodásra kell jutni azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézen ki az új szabályozói keret, eh, amely a pénzügyi válságot követő időszakra vonatkozik. Most, ami az európai szabályozói és eh, felügyeleti architektúrát illeti, ezt kell ugye megvalósítani, hogy helyreállítsuk a bizalmat. A miniszter korábban említette azt, hogy meg kell erősíteni a nemzeti rendszereket. Szerintem ez egy nagyon helyes dolog, de ez igazából azt mondanám, hogy a nemzeti hatóságok kompetenciája, a nemzeti parlamentek kompetenciája. Én igazából ma az európai szintről szeretnék szólni, mert a pénzügyi válság nyilván hatással volt minden európai országra. Néhány országban a pénzügyi táj, ha úgy tetszik, nagyon is megváltozott. Most széles konszenzus uralkodik az a kapcsolatban, hogy a szabályozó és felügyeleti keret hiányosságai okozták a problémát, nem csak nemzeti, hanem európai szinten is. Tehát a bizalom helyreállítása a pénzügyi piacok iránt nagyon fontos, és ez azt is maga után vonja, hogy alaposan meg kell reformálni nemzet és európai szinten a szabályozói és felügyeleti rendszert. Ez persze politikai akarat és politikai döntés kell, tehát önök kellenek ehhez. A nemzeti és az európai szintű politikusoknak a döntése fontos tehát. Mint már említett, több testület vizsgálja a kérdést, kiváltképpen a Jacques de Larosière által elnökött csoport, az Európai Központi Bank, ha úgy tetszik, megfelelő inputot készített a Lerozier munkacsoport jelentéséhez. Nem tudom biztosan, hogy hogyan tükröződik majd a Lerozier jelentésben a mi hozzájárulásunk. Ha megengedik, néhány szót szólnék. Elmondanám, hogy személyesen szólok, személyes véleményemről, éppen ezért egy kicsit nyíltabb tudok lenni. Lehet, hogy nem leszek mindig politikailag korrekt, hogy úgy mondjam, hát kimondom azt, amit gondolok az elejétől kezdve szeretném tisztázni az álláspontomat. Szeretném elmondani önöknek, hogy elolvastam tegnap az Európai Parlament ide vonatkozó indítványát, állásfoglalását, és én nagyban támogatom az abban szereplő tartalmat. És azt is, amit az állásfoglalás ír az Európai Központi Bankok rendszeréről. Ha megengedik, három kulcsfontosságú pénzügyi piaci fejleményről szeretnék szólni, ami a körültekintő felügyeleti környezetet megváltoztatta Európában, aztán pedig megnézem, hogy hogyan is érintette a válság az EU felügyeleti keretét. Utána pedig elmondom, hogy szerintem mit kell tenni, három változtatási területet fogok megemlíteni, azután pedig arról szólok, hogy milyen intézményi változásokra van szükség, és hol lehet megerősíteni az európai hatásköröket. Ha megengedik, három nemrégiben lezajlott pénzügyi jelenségről szólnék, aminek fontos hatása volt az európai felügyeleti keretre. Az első a pénzügyi piaci integráció, az elmúlt évtizedben ez nagyon is kiterjedt globális szinten, de az EU-n belül is. Engedjék meg, hogy néhány statisztikai adattal álljak elő. 2007 végén 45 banki csoport volt az EU-ban, határokon átnyúló tranzakciókkal. Az EU banki tranzakciónak 70%-át bonyolították le. 33 bank az eurózónához tartozott. Az integráció azt jelenti, hogy összekapcsolódunk, ez azt jelenti, hogy a válságot is úgymond könnyebben elkapjuk egymástól, mert annyira összefüggünk. A második dolog, amit említenék, a pénzügyi innováció is felgyorsult az elmúlt években és oda vezetett, hogy nagyon is szofisztikált, kifinomult eszközök alakultak ki. Az eszközök árképzése és piacra bocsáthatósága is nagyon is komplexé vált. A harmadik dolog a verseny. A verseny kulcsfontosságú szerepet töltött be a pénzügyi piac fellendítésében, mozgatásában. A verseny nem csak a pénzügyi intézetek és a piaci szereplők között zajlik, hanem a pénzügyi központok között is van verseny. Ez igaz az Európai Unió egységes pénzügyi piacán belül is. Az Európai Unió egységes belső piacán. Tehát, ha a tagállamoknak vannak saját pénzügyi központjaik, akkor kialakul a verseny az egyes központok között. Összegezve a pénzügyi piacok európaiabbá váltak, komplexebbé, versenyképesebbé, és úgy tetszik, a hatáskörök, hatásköri versenyhelyzetek is kialakultak. Nos, ha megnézzük az EU szabályozó és felügyeleti keretét, amely több irányelven alapul, illetve együttműködési mechanizmuson, amely több évvel ezelőtt dolgoztunk ki, most ez a keret nem vált be, mert vannak hiányosságai. Ezeket szeretném megemlíteni. Annak ellenére, hogy van egy egységes európai piac, mégiscsak van még lehetőség arra, hogy az egyes tagállamok másként ültessék át az irányelveket, irányelveket a jogrendbe. Tehát itt különbségek vannak a nemzeti és európai parlamenti megközelítések között. Most, ha úgy tetszik, nemzeti szinten igazából ez a mozgástér, akár az saját ország versenyképességét javítandó és felhasználható. A lámfalusi keret, amely a szabályozói és felügyeleti gyakorlatok konvergenciát kellett volna támogassa, szintén nem volt kielégítő. Magas költségeket rónak a bankokra, kiváltképpen azokra, amelyeknek több szabályt kell betartani, nem csak egyet, és akinek nem csak egy szerve, hanem más szerveke is szembe kell nézniük, mert határokon átnyúló ügyleteket bonyolítanak le. A, ha úgy tetszik, a verseny egy kicsit törékenyebbé teszi a helyzetet és a rendszert, hiszen a verseny sokszor az óvatosság kárára terjeszkedik. Um, ha úgy tetszik, azok az országok tudtak jobban szembeszállni a válsággal, ahol körültekintőbben és pontosabban szigorúbban ültették át az ide vonatkozó irányelveket a saját jogrendjükbe. Nos, ugye a verseny, amely a nemzeti pénzügyi központok és az egyéb intézmények között vannak, ha úgy tetszik, nem teszik lehetővé a megfelelő együttműködést a nemzeti felügyeleti szervek között. Nos, hát ez a hatékonyság árára megy. Tehát az együttműködési mechanizmusok nem használhatóak fel a krízis vagy a válságmenedzsment esetében. Ez azt hiszem ki is derült, amikor a határokon átnyúló kompetenciákkal bíró intézmények helyzetét láttuk, és ez a különleges eset azt is megmutatta, hogy a határokon átnyúló válság megoldása azért is bonyolult, mert a nemzetek feletti, tehát néhány intézmény nemzetek feletti, néhány intézmény nemzeti karakterei között ellentmondás van. Ugye nem régiben létrehozták a felügyeleti kollégiumokat, de hát nem tudom, hogy ezek jobban tudnak-e együttműködni. Nem régiben módosították a saját őke követelményekről szóló irányelvet. Azt kell mondanunk, hogy ezek nem mindig váltak be, ezek a módosítások. Ezek a kollégiumok, ha úgy tetszik, egyenrangú félként kezelik egymást, ez az irányelv azonban nem határozza meg világosan a döntéshozatali mechanizmusokat, éppen ezért, ha úgy tetszik, ezek a felügyeleti kollégiumok nem tudnak mindig közös nevezőre jutni, kiváltképpen válság esetében nem. A harmadik pont. A pénzügyi válság vagy turbulencia rámutatott arra, hogy a válság megelőzés és válságkezelés esetében nagyon is összefonódtak, hogy össze kellene fonódjanak a felügyeleti és központi banki funkciók az országokon belül. Amikor ezeket a funkciókat különböző intézmények látják el, nagyon nehéz az információcsere. És úgy tűnik, hogy megtapasztaltuk, hogy néha a helyzet mennyire nehezen alakul. Nos, a ö, válságkezelés azért lassul le, mert esetleg más megközelítés képvisel a központi bank és a felügyeleti szerv. Ezt nagyon jól dokumentálható esetekben megtapasztalhattuk. Na az együttműködés hogyan lehetne összenézni Európában? Hát sajnos elmondhatjuk, hogy jelenleg nem igazán hatékony az együttműködés. Üm, és nagyon fontos elmondani, hogy a válság következtében a felügyeleti keret is valamennyire meggyengült. Mit is kell tenni? Hát nem tudok azonnali csoda megoldásokat kínálni önöknek, de hát ha megnézzük a nemzetközi jelentéseket, hát sok mindent meg lehet tanulni ebből. Nagyon fontos lenne, hogyha egységesen ültetnék át az illetékes hatóságok az irányelveket a saját nemzeti jogrendjükbe. Jó lenne tehát, ha a rendelet, rendeleteket és szabályokat harmonizálnak, amennyire csak lehet. Jó lenne egyfajta európai felügyeleti szabálykönyv létrehozása. Ugyanez érvényes az ezek körültekintő felügyeleti gyakorlatokra. Az lenne tehát jó, hogyha a nemzeti ö, jogalkotó, illetve a nemzeti felügyeleti szervnek kevesebb mozgástere legyen. Tehát ne értelmezze a nemzeti hatóság kényére kedvére az EU irányelvet. A makro és mikro ö, óvatossági felügyeletet közelebb kell hozni egymáshoz. Tehát az intézmény szintű információt közelebb kell hozni. Az információ csere szerintem egy egységes intézményen belül jobban megvalósítható, mint több intézmény között. A harmadik dolog. A nemzeti és európai hatóságoknak integráltabb módon kell együttműködniük. Mind ami a krízis vagy a válság megelőzést, mint ami a válság kezelést illeti. Tehát ugye említettem, hogy sajnos nem nagyon ösztönzi semmi az intézményeket az együttműködésre, sőt vannak jogi akadályok is. Nos hát ezen kell változtatni. Nagyon fontos persze az is, hogy a felügyeleti politikák bizalmas voltát és figyelembe vegyük. Tehát igazában meg kell változtatni a felügyeleti keretet. Ehhez, mint említettem, politikai akarat és politikai döntés kell. Ha van politikai akarat arra, hogy a megerősített felügyeleti határ, felügyeleti keret irányában mozduljunk el, akkor két kulcs elemet kell kiemelni. A decentralizációt, illetve az intézményi alapokat. Egyrésztről a körültekintő felügyelet csak akkor valósítható meg gyakorlati szinten, nemzeti szinten, azon eh, hatóságok által, amelyek úgymond ott vannak kint a terepen, és amelyek ismerik ezeket az intézményeket, tehát ilyen intézményeknek kell ezt a kezükbe adni. Másrésztről a koordináció csak akkor működik jól, hogyha nagyon is stabil és egyszerű intézményi keret garantálja a közös szabályokat, mércéket és gyakorlatokat. Nagyon fontos, hogy létrehozzunk egy ilyen keretet, mert a koordináció nem mindig vezet automatikusan eredményekhez. Zsammoné szokta mondani, túlságosan többször, sokszor kellett megtapasztalnom azt, hogy hol vannak a koordináció határai. Válságban döntése van szükség, és a koordináció nem mindig vezet döntéshez. Az intézményi keret garantálnia kellene a hatékony válság megelőzés és kezelést, és a gyors döntéshozatalt. Intézményi szemszögből legalábbis két utat lehetne bejárni. Lehet, hogy több ilyen út is van, de én csak kettőt emelnék ki. Az első, hogy hozzunk létre egy teljesen új intézményt, amely úgynevezett mikro óvatossági vagy körültekintési ö, felügyeletét felelős az Európai Központi Bankok rendszerén kívül. Ez az intézmény a tagállamok felügyeleti szerveiből plusz egy központi testületből állna. A második út, hogy az Európai Központi Bankok rendszerére bíznánk rá ezt a felügyeleti feladatot, vagy pedig egy olyan testület, amely közel áll az Európai Központi Bankhoz. Ez a két út járható be, szerintem. Ezek lehet, hogy középtávú megoldást kínáló utak, de azt gondolom, hogy mindenképpen figyelembe veendőek. A szakirodalom rengeteg vitát tartalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mármint azokkal az érvekkel teli a szakirodalom, amelyek egyik vagy másik út mellett vagy ellen szólnak. Sokszor már dogmatikus érveket is felsoratkoztatva. De hát a pragmatizmus a kulcs, mert Európában az országokon belül is voltak változások egyik vagy másik irányba, és azt hiszem, hogy nincsen tökéletes rendszer, még az USA sem, az USA is most azon gondolkozik, hogy szeretné megváltoztatni a felügyeleti keretet, sőt konkrét javaslatok vannak már az illetékesek kezében. Hát ha akarnám, félre is értelmezhetném keynes amikor azt mondom, hogy ha megváltoznak a tények vagy a feltételek, akkor megváltoztatom a véleményet. Hát én is persze megváltoztatom a véleményemet az életem során, mindenki változik persze, ha megengedik, erről szeretnék szólni. A különböző modellek ellen és mellett nem fogok most részletesen szólni. A 90-es években az volt a trend, hogy a központi bankokról leválasztották ezt a felügyeleti funkciót. Mert úgy gondolták, hogy a monetáris politikát megfertőzné ez a túlságosan óvatos körültekintő felügyeleti megközelítés. Azt gondolták, hogy, vagy igazából voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy a monetáris politikát hatékonyabban lehetne alkalmazni, vagy megvalósítani, hogyha a központi bankok gyakorolnák ezt a felügyeleti hatáskört is. A központi bank, úgy gondolták többen, hogy a központi bank ilyenkor hogy abban az esetben, hogyha ő is magára vállalta volna a felügyeleti szerveket, mondjuk beugrott volna és kimentett volna egy bankot a válsághelyzetből. De az aggája azért merült fel, mert többen azt gondolták, hogy túlságosan erős lenne a politikai színezete ennek a dolognak. Nos hát, a központi bankok függetlenségét is értette volna ez a megközelítés. Aztán volt egy másik aggály. Tehát hogyan is értelmezzük a sikertelen felügyeletet? Tegyük fel, hogy egy központi bankról azt mondják, hogy nem sikeresen hajtotta végre a felügyeleti feladatait. Hát ez azért keményen érinteni az érintett központi bank reputációját. Tehát ezek az érvek amellett szóltak, hogy a monetáris politikáról válasszuk le a felügyeleti politikát. Néhány évvel ezelőtt én egy barátom a Daniel Grosszal egy könyvet is írtam erről a kérdésről. De elolvastam más könyveket, más érveket, amelyek szintén amellett szóltak, hogy válasszuk szét a központi bankrendszert, illetve a felügyeletet. Az mikro óvatossági felügyeletet illeti, ez többen úgy gondolták, hogyha az Európai Központi Bank kapná ezt a feladatot, ez megerősíteni az Európai Központi Bankot, és ez persze hatna a hatalom egyensúlyára az Európai Unión belül. Tehát jelenleg az érintetek az illetékes időnapozó szerződések nem teszik lehetővé, hogy az Európai Központi Bank ilyen felügyeleti feladatot lásson el. Nos, nem tudom, hogy a hatalmi erőviszonyokra milyen hatással lenne az Európai Központi Bank ilyen újabb feladat kiosztása. Nos, hát bármilyen feladatot ruháznak az Európai Központi Bankra, az a fontos, hogy a szerződés értelmében független maradjon és elszámoltatható. Az elmúlt években az Európai Központi Bank egy elszámoltatósági párbeszédet folytatott az Európai parlament és az Európai Testületekkel is, és azt hiszem, hogy eddig nem merült fel kétség az Európai Központi Bank függetlenségével és felelősségteljes tegvékenységével kapcsolatban. Tehát azt hiszem, a legtöbb érv, amely amellett szól, hogy erősebb vagy keményebb szerepet játszol az LKMP a felügyeleti területen, és ennek vannak előnye, és ezeket szeretném most kifejteni. Nincs szükség arra, hogy megváltoztassuk, módosítsuk a szerződést. Az egyes cikkely alkalmazható, ha a tagállamok egyhangulag elfogadják ezt, az Európai Parlament jóváhagyását követően. Ez a cikkely felhasználható arra is, tehát ez a 105 per 6-os cikkely, ez igazából az LKB e monetáris politikában betöltött szerepének függetlenségét is elősegíti. Ha az LKB-n kívüli testületet ruháznának fel ezzel a felügyeleti szervvel, felügyeleti feladattal, akkor módosítani kellene a szerződést. Hát tudjuk, hogy a szerződés módosítás egy hosszadalmas folyamat. Azt hiszem, hogy ebben a pénzügyi válságban felelőtlen dolog volna a szerződést módosítani, hiszen a gyors megoldásra nem ez a, az igazi gyógyír. A második dolog. Ha a felügyeletet az Európai Központi Bankok rendszere alá hoznánk, akkor igazából a központi bank és a felügyelet közötti kapcsolat kerülne előtérben. Harmadsorban garantálni lehetne azt, ha az Európai Központi Bank kezébe kerülne a felügyelet, akkor ha úgy tetszik, egy jól bevált intézmény kezében tudhatnánk ezt a kérdéskört és ezt nem szabad azért alulbecsülni. Negyedik dolog, a jelenlegi válság bemutatta azt, hogy szükség van arra, hogy megerősítsük a makroökonomiai körültekintés, illetve óvatossági felügyeletet. Az volt a baj, hogy nem volt átfogó megközelítésünk. Az, az igazság, hogy az emberek nem jöttek rá arra, hogy mennyire ragályos ez a pénzügyi válság. A makroökonomiai felügyelet nem hajtható végre nemzeti szinten, és nem is az eurózónán belül. Központi bankokhoz közeli szinten kell ezt végrehajtani, ahol ö, elemzések készülnek a monetáris és pénzügyi fejleményekről. Öm, ezek a megállapítások összhangban állnak azok az ajánlásokkal, amelyet az úgynevezett pénzügyi stabilitási fórum is előterjesztett, és más európai intézmények. Az Európai Parlament képviselői is több ízben szóltak erről a kérdésről. Ami a makroökonomiai ö, körültekintést illeti, ez már többször felmerült. Nagyon fontos az, hogy ezt a feladatot felvállaljuk, ami a pénzügyi stabilitási jelentést illeti, világos az, hogy a jelentésben megfogalmazott figyelmeztetéseket nem vették figyelembe az illetékes hatóságok. Tehát a makroökonomiai felügyeleti szervet megfelelő hatáskörökkel kell felruházni. És az, hogy az LKB vállalna magára ezt a feladatot, nyilván ki kellene alakítani egy korai jelzőrendszert, amely ezért felvázolná, hogy a rendszer hol sérülékeny, hol törékeny. Egy makró stressz tesztet is ki kellene dolgozni. Jó lenne a pénzügyi ágazat a rugalmasságát is felmérni, értékelni, kiváltképpen határokon átnyúló és ágazatokon átnyúló tranzakciók esetében. Nagyon fontosak ugye a jelentés készítési, közzétételi kötelezettségek is, nagyon fontos tehát a kockázat, koncentráció és a likviditási ellentmondások feltárása. Annak érdekében, hogy makroökonomiai óvatossági felügyeletet lehessen alkalmazni, most hát ez azt követeli meg, hogy az LKB vegyen részt az illetékes felügyeleti testületek munkájában. És ha úgy tetszik, valóban fontos az információcsere a nemzeti és az európai felügyeleti szervek között. Nagyon fontos, hogy erős koordináció alakuljon ki a nemzeti központi bankok és az európai központi bank között. Bármilyen felügyeleti struktúra, a döntéshozatal központosítását és a végrehajtás decentralizációt kell maga után vonnia. És szerintem az Európai Központi Bank ebben nagyon fontos szerepet játszhat. Németországban és vagy Ausztriában, ahol a felügyeleti hatóság nem része a központi banknak, ott a felügyelők, a felügyeleti szervek úgy gondolják, hogy nem tudnak az európai hatóságok irányában adatokat szolgálni, bizalmassági megfontolásból, vagy titoktartási előírások miatt. De ilyen akadályokat el kell gördíteni az utunkból, hogyha európai szintű megoldást keresünk. Annak érdekében, hogy legyőzzük azokat az akadályokat, amelyek a nemzeti szintű adatszolgáltatást illetik, hogy valóban megvalósíthassuk az európai egységes piacot, valóban egy megfelelő, független testületet kell létrehozni, amely, ha úgy tetszik, az EU érdekeit szolgálja. Jelenleg az európai felügyeleti szervek, amelyek a lámfalusi jelentés alapján kerültek felállításra, igazából titkársági funkcióra korlátozódnak. Én azt gondolom, hogy ezek a testületek nem ösztönzik a nemzeti hatóságokat arra, hogy hatékonyan működjenek együtt a többiekkel. Zárásképpen, hogy mondjam el, a fő pontokat. A mai vitánk alapját képező konklúziókra van szó. A felügyeleti keretet meg kell reformálni a legutóbbi fejlemények fényében. Nem szabad, hogy elfecségeljük ezt a válságot túlságosan nagy zűrzavart keltett ez a válság. Az európai polgárok szenvednek a pénzügyi válság miatt, most meg kell oldanunk ezt a pénzügyi válságot. Hogy tetszik, politikai döntése van szükség, mert így jobban lehet együttműködni a nemzeti döntéshozók között. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen függetlenség, titoktartás és hatékony döntéshozatal. Van egy ilyen intézmény Európában, monetáris politikát irányító szervez, és a pénzügyi stabilitással összefüggő rendszerről van szó, tehát mire kire, mire gondolok? Hát az Európai Központi Bankra, illetve az Európai Központi Bankok rendszerére. Politikai döntés kell szülessen arról, hogy mely európai testületet ruházzuk fel olyan hatáskörökkel, amelyek a felügyelethez kapcsolódnak. Utolsó üzenetem a következő. Önöket arról biztosítom, hogy az LKB magára vállalja a felelősségét. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Biniz Mági úr. Azt mondtam korábban, hogy az Európai Bank érezze szabadnak magát, hogy kifejtse véleményét, és ezt ön tökéletesen végrehajtotta. Eddig nem hallottunk ilyen őszinte hangot az Európai Bank részéről. Egyértelmű tehát, hogy az Európai Központi Banknak meg kellene adni a jóváhagyását, és mindenképpen interpelálnánk, amennyiben egy ilyen közös felügyeleti szervet hozzunk létre valóban. Ez nem csak a gazdasági, hanem politikai felelősség kérdése is, és azt látjuk, hogy igen, nagy a tét ebben. Megnyitom tehát a vitát. Cseh alelnök, társelnök kollégának mondom, hogy akar-e föltenni esetleg egy kérdést, mert több jelentkezőből is szállítottam egy listát. Megadom a szót a görög delegációnak, és aztán a lengyel delegációnak. Valdorf úr, ön a harmadik. Tehát következik a görög delegáció. Parancsoljon! la délégation grecque a donné son tour de parole à la délégation italienne. Alors... Átadta a szótlás jogát az olasz delegációnak, a görög delegáció. Baldassari úr, öné a szó. Thank you very much. Since uh, the Italian representative in the EC board, uh, e ECB board, uh, Mr. Bini... Én angolul beszélt, uh... Binis Mági úr, az Európai Központi Bank Executive Boardjának a tagja. Azt gondolom, hogy két perspektívetős bemutatott, de én most kompenzálni szeretném mindezt, és olaszul folytatom. Egy központi kérdésből szeretnék kiindulni, amely Binis Mági úr bevezetőjében elhangzott. Ahogy már korábban tájékoztattunk, az olasz szenátus a pénzügyi és kincstári ügyekkel foglalkozó albizottságban elvégzett egy kutatást, és született az olasz parlamentnek egyik, egy politikai döntése, tehát azt kívánja, azt szeretné, hogy a pénzügyi szektorban a felügyeletet lehető leghamarabb az európai szintű legyen. És azt hiszem, hogy ez egy logikus konklúziója annak az elemzésnek, amelyet bemutatott Biniz Mági úr. Tehát olyan piacról beszélünk, a, egy közös piacról beszélünk, ahol ugyanazok a szereplők, ugyanazok a szabályok kellene, hogy legyenek, egy versenyhelyzet van, és szükség van erre az igen meghatározó politikai döntésre, pedig hogy a felügyelet legyen megfelelő a piachoz, alkalmazkodjon a piaci feltételekhez, tehát már ne legyen további nemzeti hatáskör, hanem európai szintű felügyeletet szeretnénk. És ez összekapcsolódik azzal a kérdéssel, amit Biniz Mági úr felvetett. Egy önálló hatóság legyen ez, vagy egy már meglévő pénzügyi szereplő vállalja fel ezt a szerepet. A, ugyanaz az intézmény lenne tehát a pénzügyi ö, helyzet felelőse és a felügyelet felelőse is. A lényeg az legyen, hogy megpróbáljuk minimizálni az esetleges később bekövetkezendő politikai eh, hatásokat. De erre arra van szüksége, hogy a technikai hatóságok vegyék figyelembe, hogy mennyire kapcsolódnak majd a döntések a nemzeti döntésekhez, mert hogyha arra kérjük meg a, köz, a nemzeti kormányokat, hogy vállaljanak felelősséget a válság helyzetében, nem szabad elfelejteni, hogy akkor ez esetben a kormányok vállalják fel a felelősséget is a döntésekért, és ha ezeket a döntéseket meghatározzák egy központi helyről, akkor központi helyen részben el kell vállalni a fel, fel kell vállalni a felelősséget. Központi döntések például arra ösztönözhetik Franciaországot, hogy ne legyen protekcionista. De mivel, hogy egyelőre nincsenek közös európai politikai döntések, azzal a veszélyen nézünk szem, hogy mindenki a saját útját járja. Az Európai Központi Bank jól látja, hogy túlbecsülte az inflációt, és az egy százalékos növekedés. elnökasszony kérem zárja a felszólalását rövidre, mert öm, lejárt az ideje. Az én utolsó kérdésem az, hogy az Európai Központi Bank tudatában van -e annak, hogy módosítani kell az EKB-s alapokmányát ahhoz, hogy ez meg ezt a feladatot el tudja látni. Mert figyelembe kell venni a euró-dollár átváltási árfolyamot, mert ez igen erősen befolyásolja a növekedést, hogyha ezt nem tudja szabályozni, sem fölött nem tud dönteni, akkor csak egy technikai eszköz marad. És maradnak tehát a nemzeti hatóságok, felügyeleti szervek. Köszönöm szépen! Most következik a lengyel delegáció, majd Vandenburg asszony az Európai Parlament képviseletében. Köszönöm szépen. Én az Európa ügyek felelőse vagyok az a lengyel parlamentben. Lengyelországban integráltok a felügyeleti szervet, felé mi az felvetődött a kérdés, hogy esetleg csökkent igen, az Európai Központi Bank felügyeleti joghatóság a mi bank, központi bank, bankjainknál, de azt láttunk, hogy nem így van, van egy megfelelő arány nemzeti, illetve az Európai Központi Bank között van egy felügyeleti szerv, amely koordinálja az összes tevékenységet, hogy meglegyen a megfelelő pénzügyi egyensúly. Bevezettünk egy sor eszközt is, ami az elővigyázatossági szabályokat illeti, illetve a, a tőke, mm, saját tőkebiztosítások garanciákat illetően is. Ez egy kicsit más megközelítés, mint azokat, amelyeket európai szinten javasol a vendégünk Biniz Mági úr de azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden európai ország, Európai Uniós ország az eurozóna tagja. Itt van már egy rögtön egy első probléma. Tehát, mert hogyha az Európai Központi Bank koordinálna és felügyelni az összes, az egész banki szektort az Európai Unióban, hogyan járna el azokban az eset, azoknak az országoknak az esetében, amelyek nem tagja az eurozónának? Miniszter úr, Kalausek miniszter úrnak szerettem volna föltenni a következő kérdést. Egy olyan kérdés, amely különböző helyeken elhangzik a banki szektorból, és ezzel foglalkoztunk Lengyelországban is, ugyanis hamis információkat továbbítottak a bizonyos cégek piaci értékéről. Például arról volt szó, hogy egy cég kiváló nyerességet ért el a piacokon, és azok a profit kilátások is kiválóak voltak, de aztán kiderült, hogy ennek a cégnek az értéke nulla euró volt, nulla zlotyi, és ebben az esetben, egy ilyen esetben például aláknázzuk a társaságok, a részvények, az egész ez eh, piaci eh, banki szektor iránti bizalom megrendül. Hogyan tudjuk ezt meggátolni? Ezek eh, vannak ezek a könyvvizsgálat cégek, amelyeknek céljuk az, hogy ezt megerősítsék. Kedves kollega az Európai Parlament nevében. Két percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a forradalmi beszédéhez előadónknak. Azt gondolom, hogy holnap ez az újságok csalak címében lesz majd olvasható, hiszen mindaz, amit ön mondott, méreható vonatkozásai lehetnek. A tekintetben, hogy ki is lesz majd a felügyelő szerv. Én is azok közé tartozok az Európai Parlamentben, akik hangsúlyozták azt, hogy az Európai Központi Banknak és az Európai Központi Bankok rendszerének sokkal fontosabb szerepe kéne, hogy legyen, különösen ami a hitelfelügyeletet illeti, 156-os cikkejét is megemlítettem a szerződésnek, és ez már felgyorsította a tárgyalásokat is Európában, pragmatikus módon, és a struktúra kialakításához ezt felhasználták. Két pontban nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindent az Európai Központi Bank kezébe kéne tennünk. Van egy olyan érv, hogy az Európai Központi Bank saját magát és véd és védte a múltban, illetve a monetáris felelőssége a banknak és más felelősségei kapcsán meg szeretném említeni a likviditási kikötést, amelynek nagyon fontos szerepe lesz európai szinten is, a központi bankok európai szintjén is, és nem pusztán nemzeti kérdés mindez. A második érv a pénzügyi piacok fejlődése, A válságban kiderült az, hogy a pénzügyi piacok mozgása és a komplex termékek nagyon kockázatosak voltak. És gyakran szem elől tévesztjük a Szézárt illetve más védelmi szinteket a piaci magatartás felügyeletére, a mozgások felügyeletére, azt gondolom, hogy őket is jobban be kéne vonni ebbe a felügyeleti munkába. A szektorokon, ágazatokon és határokon átnyúlóan. Köszönöm szépen. Azonnal szeretne válaszolni, vagy kezdjünk egy újabb fordulót most? Nem, most válaszolok. Először is Baldassari szenátor úrnak válaszolnék. Van egy szokás, pedig az Európai Központi Bank képviselői az első eladásukat angolul eh, teszik meg, és utána a válaszokat már a saját nyelvükön tehetik meg. Az én nyelvem az olasz, tehát most azért válaszolok olaszul. Nagyon fontos kérdést vetett fel és igennel válaszolunk. Valóban a központi bankok tudatában, tudatában vannak annak, hogy milyen kihatással van a politikájuk a tagállamok politikájára. Valóban az Európai Központi Bank az utóbbi tíz évben bebizonyította az alábecsülésről volt szó. Nem szabad elfelejteni, hogy tavaly az infláció 4%-os volt, tehát vannak ezek a bizonyos középtávú előrejelzések. Emlékszem, hogy tavaly még ilyenkor az európai újságok főcímén főcímén mindig a félelemről szóltak, a magas inflációról, mert Belgiumban 5%-os volt, Olaszországban 4 fölött nagyon magas volt, a 90-ek évek óta a legmagasabb. Most viszont a másik oldalon van a félelem, hogy túlságosan alacsony lesz az infláció, mi úgy gondoljuk, hogy azok a döntéseket, amelyeket hoztunk az utóbbi hónapokban, e azok koherensek ezzel a megközelítéssel, és a továbbiakban is ilyen módon következetesen fogunk eljárni. Amit én az imént hangoztattam, az, hogy szükséges, hogy az EKB makro ö, felügyeleti jogot kapjon, ami a mikro elővigyázatossági felügyeletet illeti, amennyiben a nemzeti tagállamok úgy döntenek, hogy megerősítik az Euró, hogy európai szinti felügyeletet akarnak, akkor az Európai Központi Bank és jelentkezik, mint az a szerv, kell elláthatna ezt. Itt van az olasz nemzeti bank, a spanyol nemzeti bank, a francia nemzeti bank, a holland nemzeti bank, amelyek már korábban lellátták ezt a felügyeleti feladatot, korábban sosem volt ez probléma, mert megoldották az intézményen belül, ami az el, könyvelési szinten is. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyanezt a modellt, amelyik jól működik az imént felsorolt országokban, és ezekben az országokban konzervatív volt a hozzáállás. Az e említett országokban nem, volt a nagy, nem voltak nagyon nagy kilengések, és azt hiszem Lengy- köztársaságban ugye? Ugyanez volt a helyzet. Igen, válaszol a társelnök úr, és ez, ennek látjuk a kihatásait. Ezek az országok szenvedtek el a legkevésbé a válság hatásait. Tehát ezt a problémát meg lehet oldani. Válaszolva a lengyel tisztelt képviselő kérdésére, igaz az, hogy a 105 per 6-os cikkeit azt hiszem fel lehet használni, vagy az eurozóna esetében, az eurozóna területén kell alkalmazni a makro elővigyázatossági felügyelet esetében, mert az eurozónában csak az LKB tudja ezt ellátni. Ebben azt hiszem, hogy széles az egyetértés, de ha a tagállamok akarják, akkor fel tudják használni a 105 per 6-ost, arra, hogy az Európai Központi Bankok rendszerét felhatalmazzák arra, hogy az egész Európai Unió területén ellássanak felügyeleti feladatokat. Az Európai Központi Bankok rendszere, ha úgy tetszik, tehát az Európai ö, Központi Bankok rendszere mind a 27 tagállamban az egész Európai Unió szintjét érintő ö, feladataik vannak, és rendszeresen találkoznak is az érintett ö, tisztviselők. Tehát nem csak a tagállamok feladatairól van szó, az Európai Központi Bankok rendszere nem csak az eurozónára vonatkozik, hanem az összes többi országra. És végül Vandenburg asszonynos, azt hiszem, hogy már korábban válaszoltam azokra, vagy rákattam azokra a fenntartásokra, amelyeket megfogalmazott. A holland példa, az olasz példa, a francia példa, ahol a felügyeletet ugyanaz a központi bank látja el. Az eurozónán belül az, ha úgy tetszik, az utolsó megoldás lehetősége mindenképpen adott, van egy ilyen eljárás. Senki sem akarja azt, hogy az Európai Központi Bank és az Európai Központi Bankok rendszere a piacfelügyelet feladataival legyen felruházva. Tehát van ugye piacfelügyelet, ami a jelenlegi Cezár rendszer illeti, aztán van egy másik eleme ennek az építménynek, az Európai ö, Központi Bankok rendszeres és az LKB, amely a makrószintű elővigyázatlansági eh, felügyeletet látja el. Mi is az alternatíva? Egy hármas intézményi keret, piaci felügyelet, központi bank, illetve a mikro elővigyázatossági felügyelet. A három szerintem amúgy is bonyolultabb, mint a kettő, a három szereplős modell. Nous reprenons l'ordre des, des interventions. Nos, rendben, akkor most következik a görög delegáció, majd Badre úr, az előző fordulóban felírtam, szeretne most hozzászólni? Nem, rendben. Akkor majd az osztrák delegáció és Klinc úr. Következik tehát a görög delegáció parancsán. Először is gratulálni szeretnék Béniz Mági úrnak, mert nagyon konkrétan szólt. Azt hiszem, hogy igazán világos volt, amit mondott. Ebben a válságban Három dol, alapvető dolog merült fel. Az első a foglalkoztatás kérdése, a második a fejlődés, a harmadik a szociális kohézió kérdése. Ön úgy gondolja, hogy a bővítés kerül helyzetem, hogy ki szeretnénk bővíteni az Európai Központi Bank felügyeleti szerepét Esetleg van-e annak lehetősége, hogy a kritériumokat úgy dolgozzuk ki, hogy ezt a három témát figyelembe vegye az Európai Központi Bank? Egy második kérdés. Világos, hogy a lakosság bizalma a bankokkal szemben nagyon megtört. Ugyanakkor a bankok közötti bizalom is hiányzik. Hiányzik a likviditás, nincs meg a likviditás. Az LKB e hogyan tudja ezt a problémát kezelni? Mit tehet? mit kell tennie, és mi az, amit nem tehet annak érdekében, hogy a segítség, a támogatás, amit nyújt a bankoknak, az valóban eljusson a, a kis és középvállalkozásokhoz, mert úgy tűnik, hogy az a pénz, amit most zsebre tesznek a bankok, az nem jut el a reálgazdasághoz, a KKV-khez. Csak az ő pénzügyi mérlegi problémát oldunk meg ezekkel a támogatásokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következik most a osztrák delegáció. Majd Klimsz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy valóban képesek vagyunk arra, hogy a mikrofelügyeleti feladatokat rábízunk a meglévő szervezetekre, ami a makrófelügyeletet illeti, én azt gondolom, hogy az EKB-n keresztül kellene tanulni létrehozni egy új testületet, hiszen nagyon fontos az, éppen a pénzügyi ágazatban az elmúlt években nagyon sok spekuláció uralkodott el a az ágazatunkban, ebben az ágazatban. Itt azt hiszem, hogy mindenképpen ö, valamit tennünk kell, Ebből adódtak vesztességek a különböző bankoknál és pénzintézeteknél a spekulációk miatt, tehát ezért fontos lenne a felügyelet. Fontos tehát a hitelminősítő intézeteket is újra definiálni európai szinten, és nagyon-nagyon reménykedem a G20-as találkozóban, mert a makrófelügyelet mindenképpen szükségesé teszi a globális felügyeletet. Új szabályokat kell kidolgozni, amelyek, ha úgy tetszik, megelőzhetik a pénzügyi piaci spekulációkat. Merci, Wolf Klintz. Wolf Klintz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Vinis Mági úr, az ön szavai zene voltak füleimnek, ezt elmondhatom a kollégám nevében. Nagyon szépen köszönöm az ön előadását is. Osztom az ön Németországra szórt bíráló szavait, hiszen régóta követeljük, hogy a Buffin, tehát a német banki felügyelet dolgozzon együtt az európai, a német központi bankkal. Tehát itt valóban politikai döntésről van szó, ön is említette, és én azt kérdezem öntől, hogy valóban lát-e politikai akaratot arra, hogy valamit tegyünk? Mert nekem vannak azért aggájaim. Az egyik kolléga említette, hogy a britek nincsenek benne az eurózónában. Ez nem gond szerződési szempontból, de hát a politikai hajlandóság jelenléte, hogy mennyire éljünk a szerződésben lefektetett lehetőségekkel, hát nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban jövő évi választások mit fognak hozni. Szerintem nem kizárt, hogy jövőre a brit kormány euroszkeptikus kormány lesz. Hát akkor mi lesz? Nos hát, ami a bankok megmentő csomagjait illeti, illetve a tagállamok konjunktúra programját. Nos hát nem, helye, nem evezünk egy hajóban. Minden ország azt csinálja, ami az ő országa számára a legjobb. Mert a bizalom, a hit helyreállítása, az, ha ilyen akut helyzetben nem egyeztetünk, nem tudunk egyesülten vagy egységesen felépni, hát akkor nem tudom, mi lesz. Ami az olasz szenátusbeli kollégákat illeti, ők elmondták, hogy nagyon nagy különbségek vannak azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen és mit ne tegyen az Európai Központi Bank. Tehát ami a stabilitási és növekedési paktumot illeti, többen azt mondják, hogy ennek sem értelme, csak rossz döntéseket szül. Azt hiszem, hogy az ön fejtegetése, amit ön említett, nagyon támogatom, de szerintem, amit ön mond, ez nem már holnapra fog megvalósulni. Nem lehetne esetleg fokozatos tervet bevezetni, amelyel a jó útra térülünk? Merci. Ez... Köszönöm szépen. Megválaszoljuk ezt a második fordulót is? vagy elkezdünk egy második. Ligini úr az olasz szenátusból, majd a portugál delegáció, illetve Ferreira asszony. Ligini. Lenyini Költségvetési Bizottság olasz szenátus. Binizbági úr egy nagyon világos <laughs> felvezetést mondott el, és nekem lenne viszony, viszont néhány megjegyzésem és néhány kérdésem nagyon erős elveket eh, vitattunk meg az utóbbi években, az utóbbi időben a válság következtében a nemzeti protekcionista eh, intézkedések, a nagyobb áttekinthetőség, megnövelni a rendszer a banki rendszer iránti bizalmat. Almúnia biztos úr tegnap azt mondta, hogy az európai terv az a GDP 1 et ért el. Ez azt jelenti, hogy bizonyos országokban másfél százalék, Olaszországban sokkal alacsonyabb, ugyanúgy, mint más országokban. 0,5%-at ér el. A cseh gazdasági miniszter és ön is a mai délelőtt során azt mondja, hogy a törvénykezési eljárás ahhoz, hogy meglegyenek ezek az új pénzügyi eszközök, ez eh, a kezdeteknél van, annak ellenére, hogy meg vannak határozva az eszközök. Európának kiváló ötletei vannak, ugyanakkor nagyon nehezen tud egy erős tervel előállni, és ezt a gyakorlatban alkalmazni és nem tud emiatt szembeszállni a pénzügyi piacokon lévő kockázatokkal. Nem láthatjuk, hogy milyen lesz Európa a válság után hogyha az Európai Központi Bank nem döntött volna úgy, hogy lecsökkenti a, a kamatokat, akkor sokkal rosszabb helyzetben lennénk. Tehát itt van ez a válsághelyzet, és gyors politikai döntéseket kell hozni. A kérdésem a következő előreláthatólag Európa meg fog tudni világosan határozni a különböző intézményeiben a következő hetekben egy sokkal hatékonyabb, sokkal erősebb tervet, amely sokkal inkább érinti az emberek, a családok életét, amely egy olyan terv, amely hasonló az Barack Obama által az Egyesült Államokban bevezetett tervhez. Tehát milyen módon tudják majd az Európa intézmények meghatározni, hogy miből született ez a válság. A pénzügyi válság kifejtette már az összes hatását Európában, vagy még lesznek kihatások? Van egy másik probléma, amit tegnap, amivel tegnap ö, foglalkoztunk, azaz a, a vállalkozásoknak nyújtott hitelek kérdése, ez igen komoly kérdés, ez nemzeti szinten történik, de dolgozunk -e ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az új európai szabályozásban annak érdekében, hogy a jövőben védettebbek legyenek a hitelintézetekkel szemben, vagy mi lehet ebben a témában az Európai Központi Bank szerepe? Köszönöm szépen. A, a portugál delegáció következik, majd Ferreira asszony. Uh, Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Vinis uh, Mági úr kiváló előadásához. Nagyra értékeltem az ön expozéját az aktuális uh, pénzügyi és bankrendszerről. Ha megengedi, kiemelném azt a három pontot, az integráció, innováció, versenyképességet. Ezek a fő jellemzői a jelenlegi banki tevékenységi rendszernek. Egyetetek önnel abban, amikor azt mondja, hogy a verseny és a bizalmasság, a titoktartási kötelezettség sokszor akadályozza az együttműködést és a koordinációt, de támogatom azon innovatív megközelítését is, amely a mikro elővigyázatlansági hatóság felállítását célozza elő. Tudom amúgy, hogy a felügyeleti hatóságnak arra van szüksége, hogy a mikrofelügyeleti hatóság legyen hatékony. Tehát a hatékony mikro felügyeleti szerv nélkül nem lehet makró felügyeleti szervnek hatékonynak lenni. Három nagyon pragmatikus kérdést intéznék önhöz. Először is. A helyi felügyeleti szerveknél. Nos hát, egyetérte azzal, hogyha a fő bankok felügyeleti osztályának lennének helyi ö, könyvvizsgálói csapatai, vagy auditáló csapatai, nem tudom, hogy van-e ebben a tekintetben valamilyen bevágyakorlat. Nagyon sok kudarcról lehet beszámolni a helyi szintű felügyeletről, de a spanyol modell a 90-es évek óta 90-es évek óta az egy példaértékű modell. Szerintem lehetne követni ezt a spanyol helyi felügyeleti modellt. Ez a kérdésem ez tehát, mit gondol erről? Második kérdésem egyet érte azzal, hogy válasszuk szét az auditálást és a tanácsadást. Mert Európában ez a probléma. Pár évvel ezelőtt az USA-ban az Enron ügyben súlyos problémák merültek fel az érdek ellentét miatt, hiszen összekeveredtek a külső auditok és a tanácsadás. De hát ez még mindig folytatódik Európában is ez a keveredés. Ön mit gondol erről, mármint arról, hogy válasszuk szét ezt a két tevékenységet? Külső auditálás és tanácsadás a banki rendszeren belül szétválasztandó. Harmadik, tudom, hogy nehéz az offshore cégeket kezelni, a pénzügyi oázisokat, vagy adó oázisokat, de szerintem jó eredmény nem érhetünk el, ha ezt a problémát nem oldjuk meg. Mert ha úgy tetszik, szinte vége láthatatlan és nagyon változatos a adóparadicsomok kép, táj, tájképe. Egyfajta nyilvántartás, nem tudom, hogy lehetne készíteni. A határokon átnyúló tranzakciókról lenne egy központi nyilvántartás a határokon átnyúló banki tranzakciókról. Lehet, hogy ez nem lenne hatékony, de egyfajta ellenőrzést talán csak lehetne garantálni egy ilyen központi nyilvántartással. Köszönöm. Merci, Elisa Ferreira. Köszönöm, Eliza Ferreira. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Azt hiszem, hogy valóban forradalmi, ahogy az egyik kollega említette. Ugyanis nagyon világosan, nagyon sok témát tett az asztalra, elkezd, el, tudunk gondolkodni ezeken, és megnézhetjük, hogy majd mit teszünk. A bizottságunkban elfogadtunk, szakbizottságunkban elfogadtunk egy jelentést, egy véleményt a Európa Központi Banknak a szerepéről, és úgy látom, hogy ön is ugyanezt az utat követi. Linde Vandenborg és erről beszélt, részleteket kell még megbeszélni, de a részletekben rejlik az ördög, tehát ezeket át kell tekinteni. Két kérdés van. Több hatalmat, a bizalom növelésével kell párosítani, hogy meglegyen a szolidaritás fogalma is az Európai Központi Bank fogalmai között Jelenlegi helyzetben néhány országban teljesen el teljesen változó az a képesség, hogy milyen módon tudják a nemzetközi hiteleket kezelni és megtárgyalni. Teljesen nagy túlságosan nagy az ö, szórás a kis országok és a nagy országok között. Akkor is, hogyha ugyanazzal a pénznemmel rendelkeznek. Az EKB-nek van ezzel kapcsolatosan valamilyen javaslata a Eurobonds-akkal kapcsolatosan, vagy bármi, ami megerősítheti a bizalmat. Második kérdés. A az európai piacok újra élénkítéséről beszélünk. Az euró bevezetésén nagyon sok előnyt hozott. Amikor volt infláció, spekulációval bevezették, előmozdították. Az EKB kezében lévő eszközök nem tettek lehetővé azt, hogy harcoljanak az infláció ellen. Aszimmetrikusan mozogtak ezek az európai gazdaságon belül és nagyon nagy kárt tettek az európai gazdaságnak foglalkoztatási szinten. Nincs bizalom, és ezért nem lehetséges a gazdaság élinkítése. Ön az amerikai központi bankra utalt és ezzel kapcsolatosan megkérdezem, hogy a hatalom megerősítés az EKB számára az összefüggésben van, e, összefüggésben lesz-e azzal, párhuzamosan megy azzal, hogy az Európai Bank felvállalja a felelősséget a döntéseiben? Szeretnénk tényleg egyetlen egy célt követni, mégpedig az infláció korlátozása tekintettel a jelenlegi válsági helyzetre, vagy más célokat is szeretnénk követni. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, bevezetem a következő gondolatsort. Nos, hát úgy érzem, hogy mindenki frusztrált a válságban. Azt gondolják az emberek, hogy nem történik elég nem teszünk eleget európai szinten, koordinált módon a válság kezelésére. Ha megnézik, hogy mit történt az elmúlt hónapokban, volt egy intézmény, amely fellépett, gyorsan reagált, talán mondhatják azt, hogy önök nem támogatják a gyors reakciót, és mely volt ez az intézmény? Nos, az Európai Központi Bank. Mi gyorsan reagáltunk. Az egyetlen intézmény, amely, ha úgy tetszik, 10 perc alatt fel tud vetni valami. Tehát mi 10 perc alatt döntő képesek vagyunk, határozott képesek. A másik oldal az, hogy mi egy dologról tudunk dönteni, ez a kamat. A kamat, amelyen ö, finanszírozzuk a tranzakciónkat. ez az egy eszköz van a kezünkben. A válság során felhasználtunk más eszközöket is, hogy elősegítsük a likviditást a banki rendszeren belül. Ez a válság sokkal bonyolultabb, és annyi változót érint, annyi paramétert, hogy nem lehet elvárni, hogy az LKB mindenre megtalálja a gyógymódot. Például a görög képviselő azt kérdez, hogy mi a helyzet a foglalkozás, foglalkozatással, a szociális kohézióval, fejlesztéssel. Ezek nagyon fontos elemek, tehát az kamatta ezeket nem lehet megoldani a kamatlába. Szerintem ez egy annál összetettebb kérdés. És hát azt hiszem, hogy tudjuk a gazdaságtamból, hogy minden eszköz általában egy célt tud megvalósítani, persze van hatása a többire, és ezzel tisztában vagyunk. Más részről, amit önök többen kérdeztek, tehát hogy koherensebb, európai válaszokat találjunk meg, ez a politikákat illeti. A politikák a tagállamok kezében vannak, a költségvetéspolitika, az adósságrendezés, kezelés, ezek még mindig nemzeti hatáskörben tartozó kérdések. Nem hiszem, hogy bármilyen döntés szólna arról, hogy ezt megváltoztatjuk, ezt a helyzetet. Ami az elővigyázatossági felügyeletet illeti, az, hogy az LKB kapjon egy makró elővigyázatossági felügyeletet, egy olyan mandátumot. Szerintem önök közül mindannyian támogatnák ezt a mandátumot, amit az LKP kapna. A kérdés az, mi történik az eurozónán kívüli országokkal, és mi a helyzet a mikro elővigyázatossági felügyelettel, az egyes bankok felügyeletével? Ez egy bonyolult kérdés. Amit ma mondtam, ha van politikai döntés arról, hogy legyen sokkal erősebb európai dimenzió a mikroszintű felügyeletnél, az LKB szerintem a helyes ö, helyszín, hogy tetszik. Szerintem nem volt egy annyira forradalmi ez az én meggondolásom. Abban biztos vagyok, hogy a politikai akaratnak ott kell lennie, mert mi történne azután, hogy a Larosier csapat bemutatja jelentését? Hát nyilván a bizottság előáll majd egy javaslattal. Kellene legalábbis, hogy előálljon egy ilyennel és attól várok, hogy azt várom, hogy a 105,6-os cikket kívánja majd módosítani a bizottság. Így lehetne mandátummal felruházni az LKB-t az elővigyázatossági felügyelet szintű területén. Persze fontos az egyhangú szavazat, én attól én azt várom, hogy a tagállamok, illetve az eurózón államai támogatnák azt, hogy az LKB legyen felelős az eurozónán belül a makro elővigyázatossági felügyeletét. Ha valaki az eurozónában van, ez kell megtenni. Ha az eurozónán kívül van az ember, ugye önt hát nem érdeklődik közvetlenül ez a kérdés, tehát esetleg az eurozónán kívüliek ellenezhetik ezt. A gond olyan mikroszintű felügyelettel van, ez bonyolultabb, hiszen különböző álláspontok uralkodnak, vannak olyan országok, amelyek azt mondják, hallottad a csek elnökség részéről is, hogy talán elővigyázatosabbak. A politikusoknak ezt jobban kell tudniuk, mint nekem. Nos, ami a, akkor a, a Maastrichti szerződést, nagyon sok válságot követően írtunk alá például az valuta árfolyam rendszer válságát követően. Remélem, hogy ez a válság egyfajta új lendületet ad nekünk. Azt mondjuk mindig, hogy több Európára van szükség. Aztán, amikor arról van szó, hogy valósítsuk meg, akkor hát kérem szépen legyünk következetesek, ha visszatekintek. A múltra szerintem bízom abban, hogy Európa előre fog lépni. Ami azt a kérdést illeti, hogy az LKB mit tehet annak érdekében, hogy helyreállítsa a banki rendszerbe vetett bizalmat, ezt többen feltették ezt a kérdést, hogy az LKB-nak ott van a kamatláb, illetve a likviditás garantálása. Az a baj, hogy a bankok egymásban nem bíznak. Nos hát miért? A szolvencia kockázata miatt, és ez a mi hatáskörünkön kívül áll. Ez a banki felügyeletek és a, az államkincstár a kezében lévő feladat. A két banknak van elég tőkéje, hogy garantálják azt, hogy bármilyen sokkot túl tudjanak élni. Ha a piac úgy gondolja, hogy nincs elég ilyen tőke, akkor csökken a tőke ára. És ezért alakul ki egy olyan félelem a bankokban, hogy a tőkepiaci helyzet miatt nem akarnak kölcsönt adni, vagy hitelt adni a magánszektornak, a KKV-knak. Tehát a megoldás erre a problémára legyen több tőke a bankokban. Sajnálatos módon ez az én hatáskörömön kívül álló dolog, a nemzeti kormányok, a szabályozó testületek feladata, hogy a tőke emelést, ha úgy tetszik, ösztönözzék a bankokban. A másik kérdés az, hogy Európa lehet-e erősebb Európa lehet-e kezdeményezőbb a gazdasági fellendítésben? Az USA-hoz képest a mi programunk kicsit szerényebb, de hát nézzük meg. Más ugye a helyzet a pénzügyi piacokon, az USA-ban és Európában. A második dolog. Európában vannak automatikus stabilizálók, amelyek erősek. Ezek nincsenek benne abban a kalkulációban, amelyet eh, Linyéni szenátor úr említett. Az 1 százalék az automatikus stabilizálók feletti összeg, kiegészítő eh, a közfinanszírozása kapcsolatban. Ugye az 1 százalékot az automatikus stabilizálók felé tesszük. Nem tudom, hogy túl lehet ezen lépni, vagy hogy ezen, ez a nemzeti kormányok akaratától függ. A korlát, hogy a korlátozó erő az nem a stabilitás és növekedési paktumban keresendő. Gond a pénzügyi piac. Fennáll az a kockázat, hogy a bizalom hiánya, amely ma uralkodik a pénzügyi ágazatokban, illetve hát pontosan a polgárok, az állampolgárok bizalmukat vesztették a banki rendszerben, és az a baj, hogy ha a polgár nem bízik a bankokban, sokszor ez azt jelenti, hogy az államban sem. Ez nagyon veszélyes. Tehát ha mondjuk egy állam finanszírozni kíván egy gazdasági fellendítő programot, nem tud kiadni kötvényeket a bizalmi válság miatt. Tehát ez akadályozza az államok intervenciós lehetőségeit, az öregedő lakosság, a GDP államadóság negatív aránya miatt korlátokba ütköznek a kormányok. Óvatosnak kell lenni, nem szabad tovább menni, mint amíg a takarónk ér. Tehát a saját gazdasági struktúránk, demográfiai struktúránk köti meg a kezünket. Röviden reagálnék a portugál kollégára. Nagyon technikai kérdéseket tett fel. Nyilvánvalóan, ami az auditálást illeti, nagyon fontos, a felügyelet ugye abból indul ki, hogy minden banknak van felügyelő csapata, vagy felügyeleti csapata. Szerintem ez bevált gyakorlat. Ami a nyilvántartást illeti, néhány országnak van azt hiszem ilyen nyilvántartása. Európai nyilvántartás picit nehézkes lenne, nem... Tehát több európai szintű felügyelet szerintem segíten ezen a helyzeten. Zárásképpen Ferére asszony ön több kérdést vetett fel, és az LKB-nak egy eszköze, eszköze van, az kamatláb, mint említettem. Az lkb tól ne várjanak mindent elég nehéz megpróbálni gar- azt garantálni, hogy a honfitársaink középtávon alacsony inflációval szembesüljenek. Sokszor azt gondolják, hogy Európában, az eurózónában rosszabbak az eredmények, mint más területeken. Az emberek gyakran azt mondják, hogy az eurózóna rosszabb, mint az USA, alacsonyabb a növekedés. Ha megnézzük az elmúlt tíz évet, 99 óta, mióta van euró, ha megnézzük a növekedési rátát, az egyetlen különbség az USA és az eurozóna között átlaga esetében az a, lakosság növekedése. Ha megnézzük az egyfőre jutó GDP-t, az eurozónában és az USA-ban a növekedése lehet ugyanakkora. Tehát nem igaz az, hogy az eurozóna. Persze az eurozónán belül vannak jó és rossz országok, de átlagban az ALKB az átlagos árstabilitásért felelős, a növekedési ráta ugyanakkora volt az eurozónában, mint az USA-ban. Az USA-ban is vannak gyorsan növekvő államok, és vannak, amelyek lassabban növekednek. Egy országon belül is vannak ugye különböző régiók. Ami a foglalkoztatást illeti, az eurozónában több munkahelyet teremtettek az elmúlt tíz évben, mint az USA-ban. Válság persze itt is van, meg ott is van. Ha megnézzük az euró és az LKB teljesítményét, elmondhatjuk, hogy nem volt annyira rossz. Az árstabilitást az elmúlt tíz évben garantálni tudtuk, ez jobb, mint ami a múltban volt, és hát ez annak a következménye, hogy egy eszközünk van, a kamatláb, és ezzel csak ezt tudjuk elérni. Lehet, hogy további eszközökre volna szükségünk. Annak érdekében, hogy más problémákat is megoldjunk, mint a munkanélküliséget, a növekedést, ezek az eszközök jelenleg a nemzeti szinten találhatóak. Zárásképpen a görög kollégára reagálva a szociális kohézió fejlesztés, nos hát nagyon fontos, hogy nemzeti szinten a politikákat valóban ezekre a kérdésekre kell irányítani. A foglalkoztatása, strukturális reformokkal, Sajnálatos módon az elmúlt tíz évben annyira nem volt ez kiváló az ítélt eredmények sora, tehát garantálni kell azt, hogy az eurózóna néhány ország, ahol nagyon nagy egyenlőtlenségek voltak, itt ezeket persze korrigálni kellene. Sur les paradis fiscaux? Köszönöm szépen. olyan témáról van szó, amelyben az Európai Központi Bank az illetékes. A korábbi munkakörömben küzdöttem mindezért, de nem volt könnyű a feladatom, mert egy globális problémáról van szó. És a legnagyobb országoknak egyet kell érzni érteniük abban, hogy egységes felépést akarnak. Sajnálatos módon még Európán belül sincsen egység Köszönöm szépen, még egy felszólaló jelentkezett, és jó magam is szeretnék kérdezni, de a nemzeti parlamentek részéről van egy további felszólalási kérelem? Nincs rendben, a Dos Santos úr kérdés, kérdését hallgatjuk meg, majd utána jó magam. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is dicsérni, dicsérni Binis Magi urat, aki egy nagyon frissítő beszédet tartott, de szeretnék néhány pontra visszatérni, és egy kicsit pessimistább vagyok nála. Az ellentmondásról szeretnék beszélni. És visszatérnék arra, amit a görög kolléga mondott, a szabályozás javításának szükségességéről. Ő azt mondta, hogy ezzel az tojást tojó tyúkot ölnénk le. Az Európai Központi Bank növeli a szabályozást, és amennyiben ez tovább folytatódik, a kreativitás sínli meg mindezt. Mindenki egyetért abban, hogy egy brutális pénzügyi válságban vagyunk, és az Európai Központi Bank az elmúlt évben folyamatosan növelte a kamatot, kamatlábat. Az Európai Központi Bank volt az egyébként, aki a leggyorsabban reagált a válságra, meg Krívi biztos azt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy nem is válság volt ez, hanem egy kis pénzügyi egyensúlyatlan, kiegyensúlyozatlan helyzet volt. Az Európai Központi Bank nem volt az egyetlen nem elég gyorsan reagáló intézmény. Én értem, hogy mik a feladatai az Európai Központi Banknak. De az a helyzet, hogy nem történt időben reagálás. A felügyeleti rendszer átalakítása nagyon fontos. És úgy érzem, hogy a, az előadás végén nagyon pozitívak voltak a megjegyzései Binis Magi úrnak. Úgy érzem, hogy az európai média a portugálról legalábbis ez mindenképpen elmondható. Nem olvastam az egész cikket ugyan, de volt egy jelentős cikk Soros Györgyről, Hát azt gondolom, hogy nehezen értik meg az állampolgárok a szükséges rosszat, mint választási lehetőséget. Nem gondolom, hogy itt a lehetséges legrosszabbról lenne szó. Tehát tudom, hogy nem fog tudni válaszolni teljesen a kérdéseimre, de tudom, de van esetleg valamilyen mérlege a, az EKB, az Európai Központi Banknak arról, hogy milyen, hogy hogy is áll az európai bankok rendszere. Az, ezek a úgynevezett toxikus aktíváknak mik a kihatása? Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit használtak, és most mi is átvesszük tudjuk nagyon jól, hogy végül is a számlát az európai lakosság fogja kifizetni, de fel kell készülnünk arra, hogy mennyit fogunk fizetni, és szeretnénk tudni, hogy mennyi az összeg előre láthatólag. Az EKB mit gondol? Az utóbbi viták, napok vitája során először is bizonyos személyeknek a jövedelme óriási, annak ellenére, hogy a másik oldalról a lakosság fizeti ezt. Aztán a kockázati tőke kérdése, a rövid távú értékesítési akciókat szeretnénk letiltatni. Ezek már tilosak az Egyesült Királyságban. Igen, ön visszatért már elhangzott kérdésekre. Binic Mági úr, a magam részéről egy kicsit kritikusabb hangnemet fogok megérinteni, tehát az Európai Központi Banknak a makro felügyeleti szerepét szeretném kritizálni, mert ez nem volt megfelelő. Ön azt válaszolta Ferejre asszonynak, hogy az Európai Központi Bank nem tud mindent megtenni, ugyanakkor azt látjuk, az LKB nagyon sokat tud tenni elsősorban az LKB szempontjából úgy tűnt, hogy a pénzügy likviditási injekciók nem elégségesek ahhoz, hogy megoldják a krízist, ott van, ugyanis ott vannak ezek a toxikus aktívák, amelyek alássák a bizalmat. és aztán jött a likviditási válság, és akkor léptek csak fel az, a, a tagállamok, a közben a kormányok nem kellett volna esetleg arra összenőzni a kormányokat, hogy korábban foglalkozzanak ezekkel az ügyekkel, mielőtt egyáltalán elindult, elindult volna a munkahelyek felszámolása tömegesen. Nem lehetett volna korábban felépni, hogy korábban elinduljon ez az élénkítési terv? Ön azt mondja, hogy az EKB-nek megvan minden eszköze ahhoz, hogy ellássa a mikro és makro felügyeletet. Én nem zárom ki ezt a megoldást. Egyszerűen csak annyit mondanék, hogy ön kapásból elveti az, hogy legyen egy globális felügyelet, és elveti a demokratikus felelősség Eh, problémáját. Ez létezik Franciaországban, Cseh eh, köztársaságban és más országokban, ahogy látok. Ön nem, önök nem vállalhatnak felelősséget politikai döntésekért, a politikai döntésekért a kormányok vállalnak felelősséget. Van egy másik hatalom, amelyik a felelősséget eh, vállalja föl, és tudom, hogy nem az EKB tiszi megoldani a politikusok problémáját, de én kritikus vagyok, annak ellenére, hogy nagyon tetszett az ön felvezetés és az ön hozzáállása, és azt tudjuk azt is, hogy a Maastricht és az Eurozóna kiterjesztésével ugyanazokat a célokat fogjuk követni a jövőben is, és végül is egy közös politika lesz. Ezt egyetértünk, ebben egyetértünk, csak a lépések és az idő, amíg odáig eljutunk, az, ami kérdéses. Meg próbálok meg röviden válaszolni az elhangzott kérdésekre. Mint ahogyan jól tudja, semmi problém nincs a politikai párbeszéd felekkel, tárgyaló partnerekkel. Hallottuk a toxikus, toxic assets minőségét, mennyiségét a rendszerben, hogy mennyi van. Nos, a EKB nem tudja, hogy mennyi ezeknek a mennyisége. A 105.6-os alap, a 105.6-os alapján megkaphatnám erre a felhatalmazást, és akkor tudnék válaszolni. Jelenleg piaci információkat gyűjtünk össze, bizonyos intézmény info, intézmények információit összegyűjtjük, de nincsenek pontos, részletes információink. Nincs módunk ezeket össze, ehhez, ezekhez hozzáférni ami a kormányzás, a politikai hatalommal szembeni álláspontunk kérdését illeti. Van-e értelme annak jelenleg, hogy legyen egy kapcsolat a politikai hatalom, illetve a felügyeleti rendszerek között nemzeti szinten. Néhány országban az elmúlt hónapok, hónap, az utóbbi hónapokban arra gondoltunk, hogy a piacfelügyeleti, a bankfelügyeleti rendszeren belül felmerültek aggályos dolgok, szükséges, hogy legyen egy globális szélesebb körű felügyelet. Nem mondom azt, hogy mindent át kell e, európai e, szinten felügyelni, de szükséges egy központi, szélesebb körű áttekintés annak érdekében, hogy a központi decentralizált hatóság megkapja azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megoldja a válság helyzeteket. Itt van ez a kapcsolat a mikro és a makro felügyelet között. Láttuk, hogy nem elégséges nemzeti szinten a felügyelet. Nincs gondom azzal, hogy egy pár beszédet folytassunk le, hogy megfelelő párbeszédet folytassunk le a központi felügyelete szerv és a politika között, de úgy gondolom, hogy ennek nem sok értelme van. A második kérdés. Az Európai Központi Bank az utóbbi hónapokban azt mondta, hogy a likviditás injekciók nem elégséges. Több áttekinthetőség szükséges, és nagyobb tőke bevonás szükséges. Ezt elmondtuk folyamatosan, talán nem eléggé nagy hangsúlyjal, mert ez nem a mi stílusunk, de azt mondtuk, hogy likviditással nem fogunk mindent megoldani, szükséges, hogy legyen egy megfelelő egyeztetés a felügyeletben, hogy megoldjuk a problémát. Ezt a bevezetőben elmondtam nagyobb hatalom a 105-6-os értelmében, hogyha ezt megkaptuk volna korábban, sokkal hatékonyabbak lettünk volna a 105.6-os alapján, ugyanis lehetséges lett volna előre látni bizonyos makrojelenségeket, makrotendenciákat korábban, és láttuk volna a globális kihatást azonnal és mivel hogy az Európai Központi Banknak az egyik legnagyobb erény és a legfontosabb feladata, hogy azonnali döntéseket hozzon, meghoztuk volna ezeket a döntéseket. Hogy válaszoljak Dos Santos úrnak, valóban vannak előre e, jelzéseink a pénzügyi stabilitásra vonatkozóan, vannak kockázati tényezők is ebben. Arra ösztönözném önöket, hogy olvassák kell a 2007. júniusban kiadott e, e, helyzetjelentésünket, és ott már előre láttuk, hogy mi fog történni. Megpróbáltunk valamit jelezni, de nem találtunk megértő fülekre a bond és a short time re tehát a rövid távú értékesítésekre vonatkozóan, ezek igen technikai kérdések, ezekre nem térnek ki különösebben, de politikai kérdéssel zárnám. Nézzük meg, mi történt Japánban a, a banki válság esetén. A legfontosabb probléma az, hogy késés jelentkezett a bank feltökésítésében. És ez azért adódott, mert a parlament és a központi bank nem tudta elfogadtatni a lakossággal az, hogy az egyetlen módja annak, hogy kilépünk a válságból, az, hogy a közös kasszából tegyünk pénzt a bankokba. Ez nagyon nehéz elmagyarázni de tekintettel a válság helyzetre, drámai helyzetére, ez az egyetlen módja annak, hogy fellépünk. Három évet késtünk ezzel, és ezért történt a defláció. Én úgy gondolom, hogy ezért kell megpróbálni elkerülni, hogy túlságosan politikai síkra tereljünk bizonyos kérdéseket egy olyan banki szük, rendszerre van szükségünk, amelyik szilárd, masszív, erős, amikor ezt elértünk, akkor egy sor problémára is rátérhetünk, hogy például a bankok vezetési kérdését, a felügyeletét, milyen kockázatokat vállalhatnak a bankok, és egy sor egyéb kérdése. De meg kell próbálni elkerülni az, hogy olyan esetekkel, olyan helyzetbe kerüljünk, hogy a bankok feltökésítése az nem elfogadható politikailag, mert a lakosság nem fogadja el, és akkor a kormány ezt nem vállalja. Ugyanis arról van szó, hogy azok, akik a legnagyobb kárt elszenvedtek, azok összedobnak pénzt azért, hogy megmentsék, akik a válságot előidézték. Ez egy nagyon fontos elem, és figyelembe kell venni és figyelembe kell venni, hogy lássuk, hogy mennyire nehezen kezelhető egy ilyen válságidőszak. Köszönöm szépen a kiváló válaszokat, köszönöm szépen a javaslatokat, mert úgy gondolom, hogy ez igen feléglinkítette a vitát, és most következik Ságdele Rosszia csoportjának egyik találkozója, ülése. Adrich Voric, kollégámnak adom meg a szót, aki a cseh parlamentből érkezett, hogy vegye át a szót és zárja ezt a délelőtti ülést. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A találkozó kezdetén már elmondtam, de most még egyszer megismétlem. A közgazdász munkája nem attól függ, hogy újra választják-e vagy sem, és ebben különbözik a politikustól. Éppen ezért különböznek a véleményeink a közgazdászoké és a politikusoké. De közülünk a legtöbben politikusok, éppen ezért a választókkal szemben elszámolással tartozunk. És olyan szabályokat és feltételeket kell teremtenünk, amelyek segítségével a pénzügyi piac működőképes, a szabad piac elvei megvalósulnak, és a szabad tőke áramlása, illetve szolgáltatások szabad áramlása is. A válság az USA-ból terjedt át Európára, Sajnos nem hallottam azt, hogy mi volt az oka ennek. Az egyik legfőbb ok abban állt, hogy már a Clinton kormány alatt megpróbáltak politikai nyomást gyakorolni, annak érdekében, hogy minden amerikai saját lakásban, saját házban élhessen. És ebből a politikai nyomásból a bankok törekvései adódtak, megpróbáltak hitelt adni mindenkinek, nem csak azoknak, akik likvidek voltak, és vissza tudták ezt fizetni, hanem mindenkinek. És 15 évvel mindezek után egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol ennek levét nem csak az amerikai bankok, hanem Európa is megiszta, és a problémák az európai bankokat is érintik. Nem csak pénzügyi válság, hanem a gazdasági recesszió is az eredménye mindennek. Engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet a nagyon jó nyitott vitáért, és meg fogok próbálni néhány témát összefoglalni, annak érdekében, hogy ezekről ne feledkezzünk meg, hiszen a vitát folytatnunk kell. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a fórum olyan témákat kell, hogy megvitasson, amelyek az érintett intézményeket, politikusokat segíthetik a megoldások megtalálásában. A témák közül a következőket ragadnám ki. Az egyik az adóztatás, illetve az adó paradicsomok problémája, illetve a kötvények, illetve bankbetétek megadóztatása, a kis és középvállalkozások hitelfelvétele illetve az a kérdés, hogy legyen-e egységes gazdasági politika, vagy sem, illetve egységes banki felügyelet. Az állami beavatkozások, a protekcionizmus szintén ezzel kapcsolatban merülnek fel. Továbbá a pénzpiacokon a konkurencia, a különböző szabályozások, különböző felügyeleti rendszerek. Ebben az összefüggésben arról is folyik a vita, hogy ennek a felügyeletnek például Tehát, hogy ezek felett inkább a nemzeti központi bankok vagy az európai központi bank helyezkedjék el, és a nemzeti kormányok milyen szerepet játszanak a banki felügyeleti rendszerben. Van egy további téma, és erről már korábban is vitáztunk, nehéz témáról van szó, az Enronnal összefüggésben merült fel az audit és a consulting területek szétválasztása, és a minősítés is ehhez kapcsolódó téma. Ezeknél a kérdéseknél az van érvényben, hogy ha az ember valamit megvásárol, akkor ő diktálhasson. De ez nehéz téma. Az utolsó téma, amelyről szintén szó volt már, az Európai Központi Bank függetlensége. Az Európai Központi Banknak nem ugyanaz a pozíciója, mint az amerikai Federal Reserve-nek, hiszen az amerikai Federal Reserve egy választott kormányjal áll szemben, míg az Európai Unió tulajdonképpen tehát az ő esetében egy intézményi továbbfejlesztés szükséges. Lehet, hogy vannak még további témák, amelyekről megfeledkeztem, de azt gondolom a leg, legfőbb témákra sikerült kitérni. Még egyszer szeretnék a miniszter úrnak köszönetet mondani, és mindenkinek, aki még itt van, és várom a további találkozást és együttműködést. Köszönöm szépen. Kedves társelnök, köszönöm szépen, hogy együttesen láttuk el ezt a feladatot. Jan Hacek eh, alelnök úrnak is köszönetet mondok, aki a cseh parlamentben vezeti a gazdasági szakbizottságot. Köszönetet mondok mindannyiuknak a részvételükért, úgy látom, hogy számosan vettek részt, az ötödik ilyen jellegű meghallgatás eh, a ciklus alatt, és majd átadom a az utódomnak az, hogy szükség van az ilyen jellegű párbeszédekre, hogy bizonyos témákat elmélyítsük, gazdasági, pénzügyi kérdésekben, mert ez nagyon érdekel minket nemzeti szinten, európai szinten, különböző megközelítéseket meghallgatni, és úgy gondolom, hogy szükség van az ilyen találkozókra. Köszönetet mondok mindhárom biztos, úra, biztos úrnak, miniszter uraknak, a központi bank képviselőinek, akik itt voltak, köszönetet mondok mindannyiuknak köszönöm azoknak, akik a pénzügyi és gazdasági szakbizottságban részt vettek annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a két nap. Mindenkinek kívánom, hogy legyen határozott, legyen erős, és dolgozzon továbbra is azon, hogy ezeket a terveket megvalósítsunk nemzeti szinten is, európai szinten is, a banktámogatások meglegyen a lakosság érdekében, annak érdekében, hogy szilárdabb helyzetről indulva fejlődjön a gazdaság.